Good morning, colleagues. Jó napot kívánok! Jó napot, kollégák! Ö, első feladatunk, hogy elfogadjuk a napirendet. Ha elfogadtuk, akkor ez megoldódott. Aztán a szokásos Mário Drági az Európai Központi Bank elnökével folytatott monetáris párbeszédünk egy újabb fordulója következik. Köszönöm, hogy eljött a bankelnök úr. Eljött, ahogy mindig is, ezekre a rendszeres párbeszédekre. És különösen nagyra értékelem azt, hogy ezúttal egy másik fontos ülés, a G20-ak ülésének egy időben is szakított időt arra, hogy eljöjjünk, holott a pénzügyminiszterek és ö, jegybank elnökök találkozója most folyik Ausztráliában, mégis itt van Drági úr. Köszönöm, kérem, hogy számoljon be a gazdasági a monetáris fejleményekről az LKB szemszögéből vizsgálva, a szokásos econ szakértői panel részvételével, a perzisztens inflációs differenciálok és egyéb jelenségek témái vannak a homloktérben, de Drági úr bizonyal beszél majd más témákról is, annál is inkább, mert az LKB kormányzatanácsának ülését követően van az ülésünk, ahol nagyon fontos bejelentések is születtek, nyilván e- ezeket is illeti majd Drági úr. Először, hogy ismertessem a munkamódszert, először egy 10 perces beszámolót tart Drági úr, ezt követően 5 perces időt adunk kérdésekre és válaszokra, illetve utókérdésekre. Drági úr, parancsoljon a szó. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők, a Gazdaság és Monetáris Ügyek Szakbizottságának tagjai, hölgyeim és uraim. A mai meghallgatás egy komoly fordulat pillanatában zajlik az Európai Központi Bank életében. Ugyanis november 4-én az LKB szerepe megváltozik, az eurótérség bankjainak a felügyeleti bankja lesz. Ide 120 nagy bank közvetlen felügyelete tartozik. Ez tulajdonképpen az európai gazdasági integráció történetében az euró bevezetése óta az egyik legnagyobb lépés. Jól felkészültünk rá. Természetesen tudatában vagyunk annak is, hogy milyen fontos további felelősségi köröket vállalunk magunkra. Az elkövetkezendő hónapokban az LKB szolgálatainak nagy része átköltözik az új irodánkba, Frankfurt Ostendbe, de az SSM szolgáltatások és, szol és személyzet továbbra is a városközpontban marad. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag földrajzilag is kiemeljük az LKB e új felügyeleti funkciója, illetve a többi feladatai közötti különbséget. Ebben a kontextusban szeretnék mindenkit tájékoztatni arról, hogy ma tettük közzé azt a határozatot, amely az LKB e monetáris politikája, illetve felügyeleti funkciói elválasztásáról szól, ahogy ezt egyébként az SSM rendelet is előírja. Tudom, hogy november 3-án, amikor az egységes felügyeleti időszak majd megkezdődik, ennek az előestéjén önöknek lehetősége lesz a felügyelőtanács elnökével részletes eszmecserét folytatni. Addigra már rendelkezésünkre állnak majd az átfogó értékelés eredményei. Mindenek fényében tehát a mai meghallgatás alkalmával, illetve az eljövendő alkalmakkal is az LKB hagyományos feladataira fogok összpontosítani, konkrétan a monetáris politikára. Kezdem tehát a gazdasági helyzettel. Az euró térségben, eurózónában a gazdasági fellendülés most veszít a lendületéből. Volt némi szerény bővülés az elmúlt negyedévekben, de a real GDP növekedése az eurozónában megállt az idei második évben. Az az információ, amit hm, nyáron kaptunk a gazdasági feltételekről, gyengébb volt, mint amire számítottunk. Júliusban az ipari, illetve a gyártási megrendelések optimizmusra adtak fokot, de sajnos a legfrissebb mutatók nem mutatnak arra, hogy az augusztusban látható csökkenés és visszaesés megállni látszana. Ha előre tekintünk, akkor azt mondhatjuk, hogy az eurozónában a kereslet továbbra is több tényezőtől függ. Ezek közé tartozik az akkomodatív monetáris politika, a kedvező finanszírozási körülmények, a strukturális reformok, amelyek a magánszféra fogyasztását és beruházását támogatják. Ugyanakkor látható az elfogadhatatlanul magas munkanélküliségi szint, illetve a továbbra is igen gyenge hitel növekedés. Ez sajnos a gazdasági fellendülést visszafogja. A kockázat látható. A geopolitikai feszültségek tovább gyengíthetik a vállalkozói és a fogyasztói bizalmat, és az elégtelen strukturális reformok is negatív hatással lehetnek az üzleti környezetre. 2011 vége felé 3% körül álltunk, de azóta az infláció folyamatosan csökkent. Augusztusban a becsült adatok szerint 0,3%-nál jártunk, de ezeket az adatokat később módosították 0,4%-ra. Arra számítunk, hogy az infláció továbbra is alacsony szinten marad, és végül fokozatosan emelkedik 2015 és 2016 folyamán mivel nagyon hosszadalmas volt, a hosszú volt az az időszak, amely alacsony inflációt kísért végig, szoros figyelemmel kísérjük azokat a kockázatokat, amelyek az árak alakulására vonatkoznak. A növekedési dinamikára gondolok, hogy ezt visszafogja az alacsony infláció. A geopolitikai fejlemények is negatív hatással vannak, az árfolyam alakulása, valamint a monetáris politikai intézkedések végrehajtása vagy nem végrehajtása is negatív hatással van a helyzetre. Mielőtt rátérnék a konkrét intézkedésekre, hadd hangsúlyozzak valamit. Az LKB rengeteget tett az elmúlt három évben annak érdekében, hogy az árstabilitást megvalósítsa. Nagyon sikeresen küzdöttünk az euró bizalmi válsággal szemben, amikor is azt láttuk, hogy a kamatlábak abnormális szintre emelkedtek az eurozóna bankrendszerét eddig példátlan módon elláttuk finanszírozással, és folyamatosan csökkentettük a rátákat. De mivel az infláció következetes módon alacsony, a növekedés lendülete visszafogott, a monetáris és a hiteldinamika nem lendületes, úgy döntöttünk szeptemberben, hogy több további monetáris politikai intézkedést fogunk elfogadni, és ezek kiegészítik azokat az intézkedéseket, amelyeket júniusban jelentettünk be. Először is a kulcs LKB kamatlábakat 10 bázisponttal csökkentettük, tulajdonképpen az alsó határig menve. A fő refinanszírozási ráta most 0,05 százalékon áll, a betéti ráta pedig 0,20 százalékon áll. A második intézkedés. További lépéseket jelentettünk be annak érdekében, hogy a monetáris politika hatása erősödhessen, támogathassuk a, a reálgazdaság felé nyújtott hiteleket, és további monetáris akkomodációt valósítsunk meg, hiszen most már elértük a mozgásterünk alsó határát. Nagyon fontos, hogy a bankok hitelezése helyreálljon. Enélkül nem lehet azt biztosítani, hogy a monetáris politikai ösztönzők, amelyeket már bevezettünk, eljutnak a hitelfelvevőkig, és így támogatják a reáljövedelmeket, a kiadásokat és az árak alakulását. Ezután a bejelentés után az úgynevezett ABS felvásárlási program keretében nem sokára el fogunk kezdeni átlátható és egyszerű értékpapírokat vásárolni az eurozóna nem pénzügyi magánszektorából, de fedezett kötvényeket is fel fogunk vásárolni, amelyeket az eurózónában adnak ki. Ezt egy új fedezett kötvény vásárlási program keretén, a CBPP3 keretén belül tesszük majd meg. Ezek az intézkedések kiegészítik majd a hosszú távú célzott refinanszírozási műveleket, a TLTRO-kat, amelyeknek az első lépését most valósítottuk meg néhány nappal ezelőtt. Friss adatokkal is tudok szolgálni az első ilyen teltró műveletről. Csütörtökön 255 bank, bank vett részt az első ilyen teltróban, az érték 82,6 milliárd euróra rúgott. Ez egyébként pontosan olyan felvételi aránya, amire mi számítottunk a bankok korábbi viselkedése alapján a korábbi programokban. A bankok következő lehetősége a hitelfelvételre a Teltró keretein belül decemberben lesz, itt kumulatív összeg felvételére lesz lehetőség a szeptemberi és decemberi tenderek között, ami azt jelenti, hogy a fent áll, fennálló hiteleik 7%-áig vehetnek fel ilyen hitelt. A szeptemberi és a decemberi műveleteket természetesen együtt kell értékelni, nem pedig külön-külön. a házvásárlást kizárjuk ezekből a hitelekből. A következő évben egyébként további negyedévi lehetőségeket biztosítunk majd a bankok számára további finanszírozás felhasználására, hogy javítsuk a hitelezési teljesítményüket. Egy kicsit korai tehát még a teltró hatását kiértékelni a gazdaságra nézve, de már azt lehet látni, hogy az, hogy bejelentettük ezt a műveletet, pozitív hatással bírt a pénzpiacok állapotára. Általánosságban azt várjuk ezektől a műveletektől, hogy hatásosan erősítsék a monetáris politika hatását, könnyítsék a hiteláramlást a reálgazdaság felé, hiszen még azt látjuk, hogy általában a bankok dominálják ezt a finanszírozási struktúrát az eurozóna gazdaságában. Azok az intézkedések, amelyeket szeptemberben foganatosítunk, tovább segítik a hitel eljutását a felvevőkhöz három különböző irányban. Először is arra számítunk, hogy az ABS felvásárlások direkt úgynevezett pásztrú hatást erősítenek majd. Tehát eljut a támogatás, a hitel lehetőség a hitelfelvevőkhöz. És ezt mérni is tudjuk. Ez azért van, mert az ABS piacok még nem működnek tökéletesen, tehát a piaci dinamika megváltoztatására a lehetőségünk nagy. És az ABS-ek a helyzetén a másodlagos piacokon, illetve a hitelrátákon, amelyeket a bankok alkalmaznak az elsődleges piacon, szoros a kapcsolat, és közvetlen a kapcsolat. Ez volt az első irány. A második irány lesz egy úgynevezett portfólió kiegyensúlyozási csatorna, mivel a likviditás bővítése több művelet eredménye lesz, és így a befektetési minta remélhetőleg diversifikálódik. A harmadik dolog, véleményünk szerint az átfogó monetáris politikai csomag alátámasztja a bank iránymutatását a jövőbe mutatva, méghozzá az árstabilitási megbizatásunk fényében, és annak fényében, hogy szeretnénk az inflációt 2% alatt, de 2%-hoz közel stabilizálni középtávon. Feltető a kérdés, hogy az ABS piac elégségesen erős ahhoz, hogy jelentős vásárlásokat lehetővé tegyen. Most a vásárlásaink elég széles körűek lesznek, egyszerű és átlátható ABS-ek, ABS termékek, amelyeket hitelek támasztanak alá a reálgazdaságban. A teljes köre a, azoknak az értékpapíroknak, amelyek még kintevők, a kibocsátó bankok portfóliában jelentős. Bízunk abban, hogy ez tovább nő majd a bankunk a piaci jelenléte folytán, sőt, idővel, miután a vásárlásaink normalizáló hatással bírnak, másodlagos piacok és kibocsátási aktivitás is megvalósul azokon a területeken is, ahol, amelyek még inaktívak. Strukturális termékek vásárlásával bizonyítjuk, hogy a piac méret és a vásárlási tömegek meglehetősen meghatározottak és endogén meghatározásúak. Kérdés, hogy az új kezdeményezések megnövelik-e az eurórendszer kockázati kitettségét. A közvetlen vásárlások megjelennek az LKB mérlegfő szegében, ám a plusz kockázat korlátozott lesz. Az ABS vásárlási program körében senior és garantált mezanin transokat vásárolunk. Ezek a senior értékpapírok révén csak olyan eszközöket vásárolunk, amelyek eurórendszer műveletekre jogosultak, tehát már most is szerepelnek ilyen körben. Tehát van tapasztalatunk ezek kezelésével és a kockázat kezeléssel ebben a, a, az eszközosztályban. A vásárlandó eszközök magas színvonalú átláthatósággal bírnak majd, és egyszerű kell legyenek, és viszonylag alacsony default kockázat jellemzi őket a segítés, amelyet be kell építsenek a kibocsátók a struktúrált tranzakciókban, ezen senior transzak körében, annak érdekében, hogy magas rating minősítést kapjanak, és jogosultak legyenek a programra, mindez egy viszonylag védelmi ernyőt ad majd az esetleges veszteségek ellen garantált, mert ezen pedig a belső kockázata pedig a garancs kockázatából összevethető a kötvények is fontos jellegét bírnak az ABS-nek. Először is kapcsolatot kell teremteni az LKB mérlege, illetve a hitelek között. Ez viszonylag szoros, ahogy a, felértékelik az értékpapírok árát, bankokat összönzi majd, hogy több eladható értékpapírt bocsássanak ki, és több hitellel biztosítsák ezeket. Másodszorban az intervenciók a piacon erősítik majd a portfólió egyensúlyteremtő intézkedések és csatornákat, és ez pozitív spillover-rel bírhat majd más piacokra és eszköz, eszközökre. Ez pedig tovább javíthatja a hitelesítő kondíciókat, és ez a monetáris politika jobb transmisszióját teszi lehetővé. A kormány tanács úgy tekint, hogy a kombinált intézkedések, amelyeket júniusban és szeptemberben jelentettünk be, jelentős hatása lesznek az LKB mérlegére, és ez várhatóan a felé mozdul majd azon dimenziók felé, ahol 2012 elején állt. A vásárlási programokkal igyekszünk egy monetáris szakpolitikai keretből átlépni egy passzív központi bankhitelek irányából átlépni egy aktívabb, ellenőrzöttebb mérleg menedzsment felé. A kormánytanács továbbra is elkötelezett a kockázat csökkentő középtávú inflációellenes lépésekre, ezért nem konvencionális pótlagos eszközöket vetünk be a hatáskörünkön belül annak érdekében, hogy a méretét és összetételét a nem konvencionális intervencióknak használjuk, amennyiben szükséges, hogyha túl hosszú vagy túl alacsony az inflációs időszak. Hadd tegyem hozzá azonban, hogy az intézkedések sikeressége több tényezőtől függ, olyanoktól is, amelyek a monetáris politika hatáskörön kívül állnak. Bátor strukturális szerkezetváltási lépésekre van szükség, javítani kell a vállalatok versenyképességét, ez kulcsa az üzleti környezet javításának. Ez ösztönözné a beruházásokat, és nagyobb keresletet teremtene a hitelekre. Tehát ezek a strukturális reformok feltétlenül kikelégezítsék az LKB szakpolitikai intézkedéseit, és meg kell erősítsék a monetáris politika transmissziós hatásait. Ahogy utaltam rá, most is, meg több alkalommal is, semmilyen monetáris vagy államháztartási ösztönző nem lehet, még minimális, nem, nem hozhat észszerű hatást, hogyha nem párosul strukturális reformokkal. A válság csak akkor ér véget, hogy a teljes bizalom helyreáll a gazdaságban, a reálgazdaságban, és különösen a vállalatok azon képessége és, és szándéka is helyreáll, hogy képesek legyenek kockázatot vállalni azért, hogy beruházzanak és munkahelyeket teremtsenek. Ez több tényezőtől függ persze, ebben benne van a monetáris politika is, de talán még fontosabb mindenben a szerkezetváltás, a struktúrális reforma végrehajtása, a államháztartási keretek hitelességének fenntartása és az euró zóna irányításának erősödése. Eredetleg önök az inflációs differenciál témáját választották a mai meghallgatás tárgyaként, de remélem megértik, hogy azon fontos döntések fényében, amiket júliusban és szeptemberben hoztunk, én most mégis inkább a monetáris politikai intézkedésekre koncentráltam. Persze nyitválok kérdések előtt, meg, megvitathatjuk a perzisztens inflációs differenciálok kérdését is, különösen amennyiben ezek kapcsolódnak a strukturális reformok napirendjéhez, amely szerintem nagyon fontos, Elnézést, hogy talán túl hosszan beszéltem, várom kérdéseiket és a vitát. Köszönöm szépen. Most pedig az első felszólaló következik a néppárt nevében Pavlo Zálba. Köszönöm szépen. Kedves drági elnök úr, még egyszer köszönjük szépen, hogy eljött ide ma hozzánk. Elnézést kérek, hogyha egy kicsit későn érkeztem, sajnos nem hallhattam az egész felszólalását az elejétől kezdve. Azt szeretném megkérdezni, hogy az első árveréssel kapcsolatban ugye azt láthattuk, hogy a hozzáfűzött reményeket nem teljes mértékben tudta be tölteni. Itt a monetáris politika, a fragmentarizáció lehetnek problémák, de elképzelhető az is, hogy alacsony áról lehetett volna pénzhez jutni, de ugye a kockázat magas, és elképzelhető, hogy a bankok nem tudják kellőképpen érdekessé tenni ezt a lehetőséget, ezt a programot. Milyen következtetéseket vontak le ebből az első árverésből, és abból, hogy még az LKB stressztesztje előtt kibocsátást, meg, meg a, megtették ezt a kibocsátást. Ön azt mondta, hogy a növekedést szeretné támogatni a monetáris politikán keresztül, és teljes mértékben egyetértek önnel akkor is, amikor ön azt mondja, hogy ha reformokra nem kerül sor, akkor a monetáris politikával egyedül nem lehet csodát tenni egy országban sem. Ma, hogy ma miután már elindult ez a fajta monetáris politika, hogyan néz ki a helyzet az egyes tagállamokban. Például Spanyolország erre egy példa, hiszen rengeteg reformot hajtottunk végre az eurozónán belül, és megpróbálunk minél több munkahelyet teremteni, de a reformok mennyire váltják be a hozzájuk fűzött revényeket, és ehhez kapcsolódóan önök most a monetáris politikát folytatnak? Thank you. Köszönöm szépen. Az első kérdésre a válasz. Láttuk most nem régiben, hogy azért vannak ö, egészen apró, de mégiscsak érezhető jelek ö, a kölcsön, illetve hitel feltételek területén, de azért a legutolsó felmérések azt mutatják, hogy részben a kredit standardek a korábbi felméréshez képest puhultak, de ugyanakkor azt is mutatták, hogy még most is nagyon kemények ezek a feltételek. 2003 óta sokkal mm, keményebbek ezek a feltételek, mint korábban bármikor. Más fejlemények ezzel kapcsolatban a következőképpen néztek ki. Megpróbáltuk felderíteni, hogy a bankok hogyan gondolják, mi az, ami a hitelezési folyamatot akadályozza. A kínálati oldalon legalábbis nagyon sokszor azt említették, hogy a kockázat felmérés az, ami ezt okozhatja. Most ez csökkenő tendenciát mutat. De mégis magasabbak a feltételek, mint korábban, bármikor. És ez azért is van, mert a keresleti oldal sem eléggé aktív. Mit fogunk tenni? Két dolgot. Részben meg kell nyugtatni a bankokat, hogy a feltételek nagyon kedvezőek maradnak a kamatlábak tekintetében, hosszú távon is. Sőt, még akár jobbak is lesznek. júniusig erre nem számíthattak a bankok, akkor jelentettük ezt be ugyanis. Tehát innentől kezdve megfelelőképpen tudjuk majd a keresletet a kínálati oldallal összeegyeztetni. A másik gondolat pedig arra vonatkozik, illetve arra vezethető vissza, hogy a nem pénzügyi privát szféra lenne ugye a fő célcsoport. 2012 egy fordulópont volt ebből a szempontból, ugyanis korábban abban az időszakban igen sok bank baleset volt idézőjelbe téve, és ez egészen más, mint a mostani helyzet, ugyanis jelenleg a finanszírozás lehetőségek megvannak, azonban ezek nem feltétlenül a pénzügyi szektorba csatornázódnak be. Tehát lesz, lesz pénz jó öm, feltételek mellett a hitelezési szférának, és szeretnénk azt elérni, hogyha a bankok ezzel a pénzzel nem más célokat támogatnának. Aztán volt itt még egy kérdés a monetáris politikával kapcsolatban. Számunkra a következő nagyon fontos. Három komponenstől függ a bizalom visszatérte, a monetáris politika az egyik ilyen, és a fiskális politika is ide tartozik, erre majd még vissza fogunk térni. De itt igazából nem lehet a kettő között ilyen adok-kapok, adok-veszek rendszert felállítani. A monetáris politika csak akkor lesz hatékony, ha a reformok második pillérként megvalósulnak. Tehát itt nem, ez nem alkudozás kérdése, ez a legfontosabb. A mi mandátumunk azt mondja, hogy az inflációs rátát 2% körül és annak a közelében kell megtartanunk. Köszönöm szépen. Eliza Ferreira. Thank you very much. I'll speaking. Köszönöm szépen, angolul fogok beszélni. Gyakran gratuláltam már az LKB-nak és önnek konkrétan azért a szerepért, amelyet a válságban játszottak, illetve a válság után. De ettől függetlenül két kérdésem lenne önhöz. Az első az az ön szerepére vonatkozik, ugye azzal kezdte a beszédét, hogy most már a bankonion belül önök látják el a bankfelügyeletet, de az LKB ö, részt vett a legfontosabb bankok felügyeletében már korábban is a Trojka program keretein belül. És ö, négy hónap eltelt a Trojka program óta, és Portugáliában az egyik legnagyobb bank összeomlott, és ez a reálgazdaságra, a pénzügyi szektorra, illetve az ország makrogazdasági stabilitására mind-mind kihatott. Mi nem sikerült itt, és mi volt az ön szerepe a trojkában, és mi az ön véleménye, hogy most ez a helyzet vajon az LKB hitelességét veszélyezteti-e, már arra ö, tekintettel, hogy most az egységes bankfelügyeletet, bankfelügyeletet valósítják meg. Tehát nem tudom, hogy van-e fajta valami logika az események sorozatában, hogyan lehet ezeket megérteni. A második kérdésem. Jó munkát végzett szerintem a likviditás bővítése érdekében az eurozónában, de ez a likviditás valahogy mégsem jut el a reálgazdaságba. Az eltrók nem voltak annyira vonzóak, nem bizonyultak annyira vonzónak a bankok, bankok számára, mint amennyire önök szerették volna. És az a kérdésem a monetáris politikával kapcsolatban, hogy uh, hogyan fognak előre haladni, anélkül, hogy más politikák ne tennék meg a szükséges lépéseket, amelyek szintén kihatnak a gazdaságra. Ön nagyon világosan fogalmazott Jackson Hole-ban a beszédében erről. De nem gondolja, hogy most van itt az ideje annak, hogy világosan fogalmazzunk, és változtatások legyenek a gazdasági agendában az EU szintjén és a tagállami szinten is, és az önvéleménye szerint ezt hogy lehet megtenni? A több rendelkező országok változtassanak a politikájukon, vagy sem? vagy esetleg csak a befektetőkre támaszkodunk, de hát a kínálati oldali gazdasági lépések nem működtek, hát keresletfelendítésre van szükség, nem? Mi erről a véleménye? Köszönöm szépen. Az első kérdésre a következőt válaszolnám, mondja az elnök úr. Ne feledkezzünk meg arról, hogy az LKB e még nem a felügyelő, felügyeleti szerve ezeknek a bankoknak. Tehát ez azt jelenti, hogy az LKB-nek e ekkor nem volt felügyeleti szerepe sem portugál bankok felett, sem más bankok felett, és nem is lesz ez így egészen addig, amíg tényleg ez lesz a legfőbb felügyeleti testület. Tehát, hogyha a Banco Spirito Santóval kapcsolatban kérdez az LKB e részvételére, akkor annyit tudok mondani, hogy a trojka része volt az LKB, e de konkrét bankkal kapcsolatban nem foglalt állást az LKB, a felügyeleti intézmény intézményt támogatta Portugáliában, hogy jobb standardok alapján működjön, és támogatta a trojka erőfeszítéseit arra vonatkozóan, hogy ezeket a jobb standardokat kidolgozza, jobb hitelelemzés megszülessen és azt mondják nekem egyébként, hogy hála ezeknek a jobb standardoknak a portugál felügyeleti hatóságok fel tudták tárni a helyzetet. A másik kérdését illetően pedig a következőket mondanám. Először is köszönöm a kedves szavakat. Mindig a megbizatásunkat tartjuk szem előtt, tehát az inflációs célkitűzés ugye a 2% körül tartani ezt az adatot, és itt hadd mondjam el, hogy a valóság az ugye nem ö, festhető le feketén vagy fehéren, több különböző ország fontos elére, komoly előrelépéseket tett, és lehet látni azért az elvégzett munka gyümölcsét már. A reformok meghozták az eredményüket, az elmúlt két évben bevezetett reformok. De az igaz, és ahogy én többször el is mondtam, kellene, illetve szükséges az, hogy egy átfogó keret is legyen, hogy a monetáris politikák hatásosan működjenek. A strukturális reformok mellett, amelyeket én nagyon sokszor ajánlok, a másik terület a fiskális politika. És ha megengedik, akkor elmondom még egyszer, amit Jackson Hole-ban is elmondtam már, a fiskális politikának több dimenziója van. Először is a stabilitás és növekedési paktummal voltak bizonyos fiskális szabályok, Hogyha ezeket alássuk, akkor a bizalmat rendítjük meg. Ne felejtsük el azt, hogy négy-öt évvel ezelőtt milyen fiskális helyzetben találtuk magunkat. De attól függetlenül, hogy ezt elmondjuk, persze van még mozgástér a stabilitás és növekedési paktum szabályain belül. Tehát van bizonyos fajta rugalmasság, attól függően, hogy az egyes tagállamok milyen állapotban vannak, milyen helyzetben vannak, és itt jön be a bizottság, aki kiértékeli a helyzetet. Általánosabban tehát azt mondhatom, hogy azon tagállamok esetében, ahol mondjuk nincs meg ez a fajta fiskális mozgástér, mit tehetnek? Vagy mi, a, mi fontosabb? Ősz, az ő számukra sokkal fontosabb, hogy a prioritásaikat át írják a fiskális politikájukban. Én ezt többször úgy neveztem, hogy növekedés barát fiskális konszolidáció. Mit jelent ez? A produktív beruházásokat támogatni, az adókat csökkenteni, és kevésbé támogatni a jelenleg nem annyira produktív kormányzati kiadásokat. Ez szerintem az egyik kulcs útvonal, amelyet azon tagállamok követhetnek, amelyeknek nincs fiskális rugalmasságok, nincs fiskális mozgásterük. Az olyan tagállamok esetében, ahol megvan még ez a mozgástér, én csak arra korlátozódnék, hogy azt mondom nekik, hogy az ország specifikus ajánlásokat kövessék, hiszen ezeket az Európai Tanács fogadta el az összes vezető a tanácsülésen. Köszönöm. Most pedig Bent Löke következik az ECR képviseltében. Köszönöm, németül fogom feltenni a kérdésemet. Drági úr, ön is maga is említette a defláció problémáját. Ez komolyan vendő kockázat, amely az eurozónában és talán Európa egészében. Hall engem? Jó. Tehát ön maga is említette a, a fenyegető defláció veszélyét. Szerintem komoly, súlyos probléma ez itt az eurozónában és a szélesebb körben az Európai Unió egészében. Ezzel kapcsolatos a kérdésem. A jelentősen alacsony inflációs ráta akár lecsúszhat deflációba is. Ez több éve nem úgy fejlődik ez, mint korábban. Az M3-as növekedése gyenge, sőt, akár vissza, akár csökkenni is tapasztalható. Ez az M1-ben levő pénzösszegmennyiség viszont expanzívan növekszik, ez egyfajta ellentmondás. Tehát az M3-ból az M1 M1-be átmenő pénzösszeg tömegeket, illetően a negatív növekedés, tehát a, a banki ö, és egyéb eszközök csökkenésére utalok ebben az átmenetben. Ön az M3-asban levő pénztömeg a bruttó ár ö, színvonal tekintetében milyen hatása, milyen hatása van ön szerint, és nem lehet levonni azt a következtetés, hogy a pénzügyi befektetők túlzottan haboznak, lassúak abban, hogy likvid eszközöket ruházzanak be, amelyeket bankokból vettek fel, mert továbbra is van egy bizalmi válság a bankrendszerrel kapcsolatban. A pénzügyi befektetők általában más eszközökbe ruháznak be, ö, ö, nemesfémbe, ö, ö, részvényekbe, nem M3-as célok fele. Tehát, hogyha az ez és a teltról sokat nem tehet a defláció ellen. Az alapprobléma a bankszektorba kapcsolatos bizalmi válság megoldása volna. Ön hogy látja ezt az összefüggést? Thank you. Köszönöm szépen. Tényszerűen az M3-as éves növekedési rátája teljesen egyetetek önnel alacsony, méghozzá több éve, bár júliusban egy kicsit erőre kapott 1,6-ról 1,8%-ra. Az M1-esben M1-es az egyetlen hozzájárulója, az egyetlen eleme az M3-asban való növekedésnek, és, és ez 5,4%-ot mutatott júniusban. Tehát ha nem is óriási, de az jelentős itt a növekedés. Ez a helyzet. Ez a másik oldala a gyenge hiteláramlások jelenségének, amelyet a banki rendszerben látunk. Kérdés, hogy ez vajon a kínálati vagy a keresleti oldal szűkösségéből adódik. A kínálati oldalban magyarázható abban, hogy a bankok gyenge tőkepozíciókkal bírnak, és ezért csökkentik a hitelkihelyezést, mert nincs tőkéjük. Bizonyos mértékig sok lépés történt az elmúlt évben, másfél évben. Ezt orvoslandó, mióta bejelentettük, hogy mielőtt átveszük a teljes felelősséget, mint, mint felügyeleti szerv, az eszközminőségi ö, vizsgálatot és a stressztesztet végre kell hajtsuk. A bankok akkor úgy reagáltak, hogy csak növelték a saját tőke állományokat, és jelentős tőkék tőkefelhalmozás történt, illetve összpontosítás az elmúlt 15 hónapban a bankok részéről. Ugyanakkor eléggé valószínű az is, hogy rövid, rövid távon az eszközminőségi vizsgálat és a stresszteszt lehet, hogy egy némi szűkülést okozott a hiteláramlásokban, hiszen a bankok készen akartak állni arra, hogy a két tesztet lefutassák sikeresen, és lehet, hogy csökkentették a hitelkihelyezést. Ez egyébként várható reakció volt a bankok részéről, hisz mi volna az alternatíva? Ha meg vagyunk győződve arról, hogy a bankok betegek, hogy rosszul teljesítő eszközeik vannak a, a mérleg főszögükben, és nem teszünk semmit, akkor ezek ilyen zombi bankoként működnek, mint amit Japánban látunk, nem is tudnak hitelezni, nem is tudnának. Ez egy, mint egy, mint egy tátongó seb, amit először is fertőtlené kell azonnal, mert lehet, hogy ez talán további vérveszteséget okoz, mégis ezt kell csinálni először. Ám hogyha kezeltük a sebet, akkor begyógyul, és a bankok sokkal robosztusabb hitelkihelyezési politikába kezdenek. Ebből a szempontból tehát nem látunk gondot abban, hogy, hogy, hogy egy ABS vagy egy Teltro program beindul most, hiszen mire ez a két program, különösen az ABS és a Covered Bond beindul, addigra a hitelmin, a, az eszközminősítés meg a stressz már rég lezárult. Úgyhogy nem fertőződik ez a kettő, két program. Ám ha mégis volna átmenet, akkor is monetáris politikai döntéshozóként meg kell ezt lépni. Nem lehet a felügyeleti meggondolásokat így internalizálni, hiszen a két ágat szét kell választani. Ez tehát a kínálati oldal. Azt is tudom persze, hogy a hitelexpanziót határok közé szorítja a kereslet is. Ezért mondtam a bevezetőm végén, hogy csak ha majd visszatér a, a, a, a magánszféra bizalma, és kockáztatnak, hogy beruházzanak, munkahelyet teremtsenek, akkor látjuk majd a válság végét. A monetáris politika annyit tehet, hogy biztosítja, hogy, hogy egyfajta relét teremt, egyfajta lehetőséget, amely segítheti a bizalom visszatérését. Ramon Ramon Tremózai Garcia, köszönöm szépen. Kedves drági úr, még egyszer üdvözlöm itt a parlamentben, angolul fogom feltenni a kérdésemet. Kedves elnök úr, nagyon sok európai KKV, főként a déli területeken még mindig nem kap elég hitelt. Ezzel a problémával ez a mostani program foglalkozik. Mégis az egyik lehetőség az az, hogy esetleg nem szolvencia problémák, hanem egész egyszerűen a KKV-k számára a tőke költségek nagyon magasak, és ezért nem kérnek hitelt a KKV-k. Az LKB vajon tudomást szerzete arról, hogy mennyire eltéríti a KKV-kat ez a magas költségráta a hiteltől, és vajon nem lehetne ezt a problémát megoldani azzal, hogyha a tőkére háruló terhek alacsonyabbak lennének? Igen, természetesen látjuk, hogy mind a volumen, mind a feltételek a KKV-k hitelezése terén magasabbak, mint másfajta hitelezésnél. Tehát látjuk azt, hogy milyen nagy különbségek mutatkoznak közép és hosszú távon a nagyvállalatok, illetve a KKV-knak nyújtott hitelezések között. Ráadásul nagyok a különbségek országról országra haladva is. De fajta értelemben a két kategória közötti különbség mindig is ott volt, mindig is létezett, tehát itt igazából semmi újdonság nincs. Ami ö, újdonság az az, hogy 2012-ben növekedett a különbség, és aztán ez csökkent 2013-ban, és most sokkal alacsonyabb szinten van ez a különbség. Úgyhogy éppen ezért ez is mutatja, hogy visszatért a bizalom a pénzügyi piacokra, de hogy ugyanakkor nagyon sok időre van szükség ahhoz, hogy a biz, ez, a, ez a fajta bizalom, ez a reál gazdaságra is átgyűrűzzön. Most persze vannak nagy különbségek a hitelvolumen terén is, és ezt kétféleképpen is magyarázhatjuk. Az egyik az, hogy a KKV-k nagyon gyakran kevesebb tőkével rendelkeznek, mint a nagy cégek. De azért ehhez azt is hozzá kell tenni, hogy amikor ilyen összehasonlításokat végzünk, akkor azt is tudni kell, hogy itt teljes szektorok tűntek el a gazdaságok kiigazítása mellett. Tehát azon KKV-k, amelyek ezekben a szektorokban léteztek, most például gondolok az építőiparra, bizonyos országokban, egy vagy két országra gondolok konkrétan, teljesen eltűntek a piacról. De azért máskülönben pedig ott van általában a kockázat, mint kérdés, és valóban a kockázat sokkal magasabb, amikor KKV-k finanszírozásáról beszélünk, mint amikor nagy cégeknek nyújtott hitelekről és hát azt is megtudhattuk a bankok hitelezési szektoraitól, hogy ez a fajta kockázat, észlelés, azért ez nagyon domináns faktorként mutatkozik abban is, hogy az elmúlt egy-másfél évben miért csökkent mégis, miért mutat mégis csökkenő tendenciát a különbség. Köszönöm. A GUE nevében Mária következik. Matthias. Kedves drági úr, köszönöm szépen, hogy eljött. Pontosan egy hónappal ezelőtt ön azt mondta, egy prezentáció során, hogy a növekedésre kell koncentrálni, a munkahelyteremtésre, és hogy nem szabad, tehát hogy az megszorító intézkedéseket csökkenteni kell. Én ezzel teljes mértékben egyetértek, de mégiscsak sem abban, amit a múltkor mondott, sem a ma hangoztatottakban nem láthatom azt, hogy tulajdonképpen mi az, ami megváltozott az LKB politizálásában, ami ebbe az irányba mutat. Tehát, hogy ez nem csak kommunikációs fogás volt, hiszen soha nem a keresleti oldalról, hanem csak a kínálati oldalról közelítik meg a problémát. Azután nagyon sok intézkedést vezettek be, de igazából ezeknek nem volt hatása, sőt mondjuk ki, tulajdonképpen gyakorlatilag semmiféle hatást nem mutattak sem a reálgazdaságra, sem pedig a befektetés ösztönzésére. Itt nem arról van szó, hogy szerintem nem lenne jó az alacsony kamatokat garantáló politika, de talán a probléma az az, hogy ha nincs likviditás, akkor nem lesz, és nem nincsenek közberuházások, akkor ezek az eszközök nem fognak segíteni a jövőben sem, úgy, ahogyan a közelmúltban már tapasztaltuk, hogy nem segítenek. Ugyanis ez a liberális politika, ez a fanatikus liberális gazdaságpolitika Európában nem látja azt, hogy az inflációs, a jelenleg inflációs helyzetben ez hová vezet. Ettől függetlenül azért lenne két kérdésem is. Ön rugalmasságról beszélt a költségvetések területén, és ezzel kapcsolatban a következő kérdés merül fel bennem. Vajon a rugalmasság, amelyről ön is beszél, segíthet-e abban, hogy nagyobb mozgásterünk legyen azon gazdaságok területén, ahol nagyobb szükség van erről, vagy pedig ez továbbra is csak arra jó, hogy adminisztrációt és a közalkalmazottak elbocsátását finanszírozzuk belőle. Ezen kívül az a kérdés is felmerül bennem, hogy mindez lehetséges-e? Ön biztos azt fogja mondani, hogy nem, de vajon ön hajlandó-e az államoknak nyújtott hitelezési költségeket csökkenteni, a stabilitási mechanizmuson keresztül? Now, our measure... Nos, a mi intézkedéseink, ahogy ön is mondta, alapok teremt a, a magánszféra által érhetőbb alapok megteremtésében öltenek testet. Azt is be kell látnunk, hogy 80%-e a hitel intermedíciának a banki hitelezési csatornákon valósul meg. Tetszik-e vagy sem, így működik a gazdaságunk. Tehát, hogyha szeretnénk növelni a hitelmennyiséget, akkor ezt a bankon keresztül kell, bankokon keresztül kell átnyomni. Ha igyekszünk megkerülni a bankokat, bár továbbra is fontosak maradnak, éppen az ABS programmal lesz lehetséges. A mi rendszerünk teljesen más, mint az Amerikában működő tőkepiaci rendszere, ahol csak 30%-ban végzik a bankok a hitel mediációt, áttételt. A következő pont, hogyan tud az LKB segíteni az állami költségvetéseknek. Ha jól tettem a kérdéset, nem ez a feladatunk. Ám ha azt mondja, hogy nem a mi hatáskörünk, Sőt, én tovább még azt mondom, ez kívül áll a hatáskörünkön. De ha megnézzük azokat a hatalmas tartalékokat, megtakarításokat, amelyeket ezek a kormányok elkönyvelhettek az LKB monetáris politikája miatt, hiszen csak az árstabilitási célt követte az LKB. Hova, hova tűntek ezek a megtakarítások? Én ezt, én ezt öntől kérdezem. Hova mentek ezek a költségvetési megtakarítások? Hát ezért kell új prioritásokat meghatározni a költségvetési komponens számára, és ezért kulcsfontosságú ez. Ami 2012 óta történik a, a közköltségvetésekben mutatja, hogy a pénz jelentős, jelentős pénzeket takarítottak meg a hitel visszafizetésekben megtakarításokat nem ezekre a célokra fordították. Egyes államokban ugyan jó programokba forgatták, amelyek aztán hozamokat hoznak jövőben, ám nagyon sok állam egyszerűen tovább finanszírozta a hiányát ezekkel a megtakarításokkal. Köszönöm. Köszönöm. A zöldekészről Sven Gigold. President Draghi. Drági elnök úr. azok a négy elnök javaslatai, beleértve az ön rabasatát az eurózóna reformjára, úgy látszik zátonyra futottak. Különféle koronati képviselők Németországban éppen most is, például Valc úr, ha meghallgatjuk a sajtótájékozatát, nehezen elviselhető, nincsenek nagy tervek ezekben az országokban, nehéz látni, hogy ennyire kevés impulzus érzékelhető a gazdaságpolitikában, és nem indul semmi sem a válság ellenére. Ugyanakkor újra is meg kell próbáljuk az eurozónát egy új intézkedés sorozattal, költségvetési intézkedés sorozattal segíteni. Az utolsó körben az LTO lehetővé tette a bankok számára, hogy államhiteleket, kötvényeket vásároljanak, és így tettük a szegmens likviditását lehetővé, és így a vállalatok nyertek ezen persze, ők látták hasznát. Ám ön megpróbálta felmérni azt, hogy mekkorák voltak azok a profitok, amelyeket a bankok a carry trade műveletek révén besöpörhettek, és vajon ezek a adatok rendelkezésünkre állnának-e? Másodszorban azt is szívesen tudnám, hogy párhuzamosan az új intézkedésekkel, amelyeket most bemutatott, amelyeket bevezetnek, megpróbálták -e ezzel egy időben arra szorítani a kormányokat, hogy végre az eurózóna irányítási reformjait végrehajtsák, amiről ön is beszélt, fontos volna ez, és az is érdekelne, hogy vajon az ABS vásárlási programoknél vajon a kockázatosabb transokat is megvásárolják, akkor is, ha nincs állami garancia, vagy csak állami garancia esetén vásárolnak. Harmadsorban az értékelési modellek, amelyek révén az ABS-t gyakorlatilag mérik majd, ezt nyilvánossá teszik-e, és átláthatóvá teszik a kockázatokat, és milyen mértékűek lesznek ezek. Thank you. I'm not aware... Köszönöm azt nem ismerem, hogy megmérte volna valaki, hogy a Kerry trade uh, révén az LTRO 2012-es végletes előben mekkora hasznot láttak a bankok, de biztos nagy ez a haszon, de nem mérte senki szerintem. Másodszorban köszönöm a kérdését, mert ezáltal világosabbá tehetem pontosan miben áll a folyamat, amit elindítottunk. Az ABS-ek révén garancia nélkül a senior trencheket fogjuk csak vásárolni. Két megjegyzésem volna ezzel kapcsolatban. Az általános előítélet az ABS-szel szemben általában abban áll, és abból a fordított pervers szerepből indult, amelyeket ezek az eszközök, amelyeket ezek az eszközök bírtak a nagy válság kialakításában. Amit különbséget kell tennünk, az, az, az ABS átlátható, egyszerű és reális viszonyai között, és azon ABS között, amely nehezen átlátható, nehezen beárazható. Tekintett a, az ABS Amerikában 22% volt az ingatlan, 20% volt az ingatlan visszanemfizetési ráta, jelzállag visszanemítés a 2007-ben 20 ezer, Európában viszont 0,12% volt az, az arány, a vissza nem fizetett ingatlan jelzálog ABS. Tehát egy név alatt két teljesen más dolog működik. A mi ABS-eink egyszerűek abban, hogy az emberek pontosan látják, miféle hiteleket tartalmaz, milyen hiteleszközöket tartalmaz az ABS, ilyen értelemben átláthatók, és ez a kategória reál gazdasági is, hiszen kell tartalmazzon a reál gazdaságba menő valóságos hiteleket. Ez nagyon fontos különbség. A másik fontos meglátásom, hogy csak egy részét, egy elemét veszük az ABS-eknek, ezek az olyan senior tranche. Mit jelent ez? Az azt jelenti, hogyha véletlenül esetleg az ABS nem, nem kerülne visszafizetésre, a veszteséget először az értékpapír tulajdonosa vállalja, majd második körben egy mezanin Tranche birtokosa. Így módon, hogyha kiterjesztjük a mezanin szektorra is a vásárlásainkat, akkor viszont kell már garancia. Ám addig csak a senior transokban vásárolunk, és ha kapunk garanciát, amelyet egyébként az állami támogatások szabálynak megfelelően kell kiadni, tehát összevetve, meg, megfelelve a vonatkozó jogszabályoknak, nos ekkor tudunk átlépni csak a mezanin trans szegmensbe. És még egy dolog, több olyan intézkedés is van, melyek révén az ábezek átláthatóbbak. Az egyik ezeknek az, hogy tudni, ismerni kell, hogy milyen hitel elemeket tartalmaznak pontosan, és az LKB már néhány éve egyébként függetlenül ettől létrehozott egy hitel adatszint regisztert, amely nagyon hasznos eszköz lehet itt is. És még, még egy dolog, nem az első alkalom ez, hogy ABS programot indítunk. Az ABS-ek általában azon ö, hitelfedezeteknek nagyon fontos részei, amelyeket a bankok letesznek az LKB-tól, mikor hitelt vesznek fel. Ezáltal könnyen, ez egy jól ismert eszköz, az emberek ismerik ezt, mert mint a banki szereplők, különösen a senior tranche elemét ennek már régóta használják. Kovalli. Márko Váli következik. Köszönöm szépen, elnök úr, és üdvözlöm Mária Drágit is, köszönöm, hogy eljött. A korábbi interjú során az LKB technikai anyagából, ami a TLT erokról szólt, sajnáltuk, hogy nincsen benne a hitelnyújtás a kis és középvállalkozásoknak. 9 milliárd euró régi TLT összeg nem lett felhasználásra Olaszországban is elég szomorú a helyzet. Nem tudom, hogy önök szerint véletlen az, hogy a bankok így használták fel ezt a lehetőséget. A válság elején több milliárd eurót dobtak a bankok felé, de hát ha nem írunk elő számukra kötelezettségeket, akkor ebből ugye csak az lesz, hogy a menedzserek majd a bónuszaikat fogják hízlalni, meg a brókerek a feladataikat. Az ABS vásárlás és a tlt rok tulajdonképpen semmi mást nem tesz, mint a pénzpiacok hízlalja, de nem jut el a hitel azokhoz, akiknek igazán szüksége van rá a reálgazdaságban, és aztán majd ez kihat az inflációra és a gazdaság állapotára hosszú távon. Tehát ezért kérem a véleményét, hogy mi a véleménye arról, hogy a technikai dokumentumban nem csak ajánlásokat fogalmaznak meg, hanem kötelezettségeket azon bankok számára, akik önöktől kapják a forrásokat. És végül pedig mikor lenne valami, valami lehetőség arra, hogy az állampolgároknak hasznos dolgot cselekedjünk, és ne pedig a Wall Street-i bankárokat gazdagítsuk. Hogyan lehetne a spekulátorokat izolálni, hogy a pénzpiac ne pukkadjon ki a végén, ne fújódhasson fel, mint egy nagy lufi. Kíváncsi vagyok, hogy mit gondol ezekről a kérdésekről. És végül pedig monetáris és fiskális ösztönzők mixéről mi a gondolata. Az Egyesült Királyság és Amerika is így járt el a válság idején, és megakadályozták, hogy a deficit a GDP 6-7%-a fölé emelkedjen, és a foglalkoztatás is tudott egy kicsit növekedni lehetséges lenne-e ugyanezt a politikát megvalósítani az eurozónában, vagy fel kell először hívni Merkel kancellár asszonyt, hogy erre engedélyt adjon? Köszönöm. Well, uh, it's a lot of questions. Hát nagyon sok kérdést föltett. Az első dolog, megismétlem, amit mondtam. Akár tetszik, akár nem, a hitel 80%-át a bankok közvetítik Európában. Pont. Ez van. Tehát, ha valaki a hitel felvételt akarja javítani, akkor a bankokon keresztül kell ezt megtenni. Nincs nagyon nagy választási lehetőség. Hogyan tehetjük ezt meg a bankokon keresztül? Az egyik az, hogy a feltételeket javítjuk, könnyítjük. A másik pedig, hogy konkrét kéréseket fogalmazunk meg ajánlásokat. Ugye most a Teltró program más, az eltrótól eltér, tehát az ugye a 2012-es program volt, és ezt a hitelmennyiséget a reálgazdaságra célozzuk. Az elkövetkezendő két évben negyed évenként lesznek olyan műveletek, ahol a bankok felvehetnek hitelt a mi ö, speciális alacsony kamatainkon, de utána a bankoknak a reál gazdaság felé kell hitelezni, meg lesz erre a benchmark, tehát hogyha ezt nem teszik meg, akkor vissza kell fizetni az általuk felvett összeget. És ez ö, igaz az első két szakaszra, tehát ezt érvényesíteni fogjuk. Vissza, vissza kell fizetniük, hogyha nem adják tovább a hitelt a reálgazdaságnak. Aztán, hogy helyettesíthetjük az egyiket a másikkal, hát lehet. És ez azt jelenti, hogy nem fognak hitelezni? Hát hogy nem fognak, majd később hiteleznek. Tehát ez a korábbi műveletekhez képest nagyon nagy változást jelent. Én mondtam már korábban, hogy az előző műveletekkel finanszírozási problémát, konkrét finanszírozási problémát próbáltunk megoldani, és a 2012-es katasztrófát a bankrendszerben elkerülni. Most viszont a reál gazdaságnak biztosított hitelforrásokra összpontosítunk, és ennek konkrét követelményei vannak, amelyeket a bankoknak teljesíteni kell. Persze nem lehet ezt a programot önmagában értékelni, mert az ABS-sel együtt kombináljuk egybe, és ezért nem szeretnénk így külön kiemelni és így értékelni, mert a három programot, amit említettem, egybe fogjuk, együtt fogjuk kiértékelni. Tehát egy picit várnunk kell még, mielőtt ítéletet mondhatunk a programok felett. És aztán, amikor meghozunk egy monetáris politikai döntést, Hát én igazából nem a Wall Street-i barátaimra gondolok, vagy a City-ben üldögélő barátaimra gondolok. Én az Európai Unióra gondolok, a bank célkitűzésére és feladatára, hogy az árstabilitást betartsa, a 2%-os inflációs célt megtartsuk, tehát hogy 2% alatt legyen, de 2-hoz kettőhöz közel legyen, a növekedésre és a foglalkoztatásra gondolok. Ez jár a fejemben, nem pedig a londoni vagy a Wall Street-en üldögélő pénzügyi területen dolgozó barátaim. Feltette azt a kérdést is, hogy hogyan lehet szétválasztani a két különböző tevékenységet, az LKBR-ről, tehát a banki tevékenységeket és az ingatlan vagy egyéb tevékenységeket, a LKBR-ről most készíti az anyagját. Végül pedig elolvashatja a Jackson Holly beszédemet, ez ott van a beszédemet, ez ott van az LKB honlapján. Köszönöm szépen, végül pedig a függetlenek Kerovanemans. Okay. I'll speak Dutch, uh, Mr. President. Hollandul fogok beszélni. Köszönöm szépen. Egy kérdésem lenne az ABS programmal kapcsolatban, illetve azzal kapcsolatban, hogy milyen technikákat fognak uh, használni arra vonatkozólag, hogy hogyan lehet kompenzálni azokat uh, a az intézkedéseket, amelyek nem hozták meg a hozzájuk fűzött uh, reményeket ugyanis itt nagyon különböző zónákról van szó, és az biztos, hogy ez a fajta finanszírozás ez a fajta finanszírozási kultúra nem elégséges ahhoz, hogy a jövőbe vetett bizalmat vissza tudjuk építeni, és valóban még most is nagyon kockázatos az egész bankszektor, és még most is az újratőkésítés és a kockázat csökkentés lehetnek csak a fő célok. Ön azt is elmondta, hogy az ABS mezanin transa cél kell, hogy legyen még akkor is, hogyha az államok ezt nem garantálják. Ez olyan lehetséges-e? És a kockázatok, illetve az eurozóna újjáépítése valóban megvalósulhat-e ezeken az eszközökön keresztül? Azt szeretném tudni, hogy vajon nem túl nagy ez a lépés, főként akkor, hogyha az egész válság eredetét nézzük a kérdésem pedig a következő lenne, milyen likviditást biztosítanak a teljes műveletre, és differenciált lesz-e ez a művelet a különböző tagállamokban, hiszen az ön ABS programján belül mindenképpen az amerikai rendszerhez hasonlóan fogják megvalósítani a rendszert, már pedig itt pont a subprime-ok -ok okozták az egész válságot. On, on your first... Az első kérdésével kapcsolatban, nos hát én pont azzal fejeztem be a bevezetőmet, hogy csak akkor változik meg a válság, amikor majd a teljes bizalom vissza áll a reálgazdaságban is. És főként abban, hogy a cégek kockázatot fognak vállalni, befektetnek és munkahelyeket teremtenek ismét. Márpedig ez különböző faktorokon áll, például a monetáris politikán, de ezen felül és talán még fontosabb ennél a strukturális reformok megvalósítása a fiskális keretek, illetve az eurózóna kormányzásának erősítésén keresztül. Második pontként elmagyaráztam már azt, hogy az ABS és az azon belüli komponensek hogyan viszonyulnak egymáshoz, és hogy ezek nem bizonytalan, sőt biztonságos befektetések. A mezzaninnal kapcsolatban pedig már elmondtam, hogy közszféra beli garancia nélkül nem fogunk ilyet vállalni. A BlackRock esettel kapcsolatban nem tudom, hogy most ez mennyire volt neki közülük a subprime válsághoz. Mi csak egy tanácsadóként alkalmazzuk őket. A Federal Reserve is hasonlóképpen járt el három évvel ezelőtt, vagy négy évvel ezelőtt. A BlackRockot nem arra használjuk, használjuk, hogy ezeket a programokat, illetve hogy ezeket, tehát hogy megvásárolja a termékeinket, nem ők kizárólag tanácsadói minőségben vannak itt, és nem is szeretnénk, hogyha bármiféle érdekütközés felmerülne. Köszönöm szépen, és erre odafigyelünk. Thank you. Köszönöm. Most pedig zártuk a politikai frakciók első körét. Most a második kör első hozzászólja Markus Ferber alelnökünk. Köszönöm szépen, elnök úr! Nem tudom, hogy a sajnál együtt érezzek önnel, vagy inkább másokhoz csatlakozzak. Mert hogy több éve ugyanaz a történet, hogy a reálgazdaságot kéne beinteni, ehhez kéne pénz rendelkezésre álljon, ha pedig a, a egy, a, ha, egy jegybanki eszközrendszerből, én nem a zöldektől jövök, nem bizony, sose, sose fogok oda kerülni, már hogy zöldek Köszönöm a meghívást, de nem ülök át önökhöz. Tehát évek óta azt propagálja, hogy a gazdaság számára hozzáférhető pénzt kell adni, és ha egy jegybanki eszközrendszerből vizsgáljuk, akkor az a benyomásunk lehet, hogy egy kicsit talán túl is ö, teljesítettek, a többi jegybank pedig hát mérsékelt sikerrel szerepel az Európai Unióban, például Nagy-Britanniában a jegybank, az csak az előnyökről beszél, ám szerintem mellékhatások és kockázatok is adódnak ezekből az intézkedésekből, ezeket mintha nem taglalta volna annyira. Pár kérdést kapott erről, tehát a bankok úgy működnek-e, mint ahogy vártuk, vagy esetleg a pénzek megint végül is nem a reálgazdaságban landolnak, és nem a munkahelyeket hozzák létre. Kicsit az a benyomásom, hogy a, a mellékhatásokat kicsit elkendőzik ezek a politikai döntések, illetve csak a, a pozitív lehetőségekkel koncentrálnak. Holott meg kell állapítsuk azt is, hogy a reálgazdaságban nincs bizonyos országban nagyon nagy kereslet ezen hitelek után, tehát nem annyira a tőke rendelkezésre állás vagy nem állása a, a probléma, hanem a kereslettel van a baj. Ezért kérdezném, és ez megint a mellékhatásokra vezet vissza, tehát a keresleti oldalt fényében ön hogyan látja a lehetőséget annak, hogy észszerű struktúrákat teremtsünk arra, hogy a lehető hogy azokat a pénzeszközöket, amelyek, amelyek példátlan módon kedvező kondíciókkal állnak rendelkezésre, valóban a reálgazdaságba kerüljenek. Mert ellenkezősebben nem érjük el a célt. Miközben tovább folytatjuk ezt a nagyon akkomodatív, adaptív monetáris politikát, és jelentős ideje tesszük ezt már. Nos, mindeközben arra is gondolunk, gondolnunk kell, hogy amikor a más országok monetáris politikáihoz igazítjuk a miénket, nos, a miénk csak, csak egy progresszíven, csak folyamatosan térhet el ezektől, tehát továbbra is közös pályán mozgunk, kell mozogjunk. Ugyanakkor nagyon jól tudjuk, és nagyon éberen tudjuk, hogy mindez pénzügyi stabilitási kockázatokat táplálhat ez a divergens, bár csak fokozatosan divergáló pálya. Hogy látjuk-e ezeket a kockázatokat, illetve látunk-e jeleit, a lejeleit ennek az erozónában, kérdezte ön. Volt egy érdekes elemzés a bázeli Bank of International Settlement ülésen két hete, ahol azt mondták, hogy tény, hogy a volatilitás ugyan történelmi mélyponton van, ugyanakkor a kockázati prémiumok és a spreadek eh, várakozáson alul állnak, mint ugyanakkor mindeközben az eurozónában máshol talán látjuk, de itt az eurozónában nem látjuk azt, hogy nőne a multiplikátor hatás abból adódóan, hogy a banki hitelek nőnek. Mert elméletileg ez egy, ez egy buborék kialakulásának kezdete lehetne ez a helyzet, ám ezt nem látjuk kialakulni. Más pénzügyi piaci szegmenseket vizsgálva az előzónában pedig nem látunk sajátságos és jelentős jeleit a, a, a túlzott készleteknek. Ha látunk is ilyet, ezek eléggé helyi jelenségek, és ha látunk ilyet, akkor ez a makroprudenciális eszközeinket alkalmazza, fel tudunk lépni, és nem a makropolitikai eszközünkhez kell nyúlni. De mint mondtam, nem láttunk eddig még ilyen helyi jelenségeket sem. Ezen túl is, kérdezett még ezen túl is tőlem? A kérdésem az volt, hogy van, van-e a, a hitel keresleti oldalon látja a növekedés jeleit. Mert nem az a gond, hogy ne volna pénz, hanem az, hogy nincs kereslete a hitelnek. Abszolút igaza van, hogy a kereslettel gond van, fontos, hogy olyan finanszírozási kondíciók álljanak rendelkezésre, hogyha jelentkezik a kereslet és felindul, akkor készen álljon a rendszer a, a hitelek nyújtására. A pozitív oldala mindennek az, hogy láttuk, hogy a jobb finanszírozási kondíciók megtalálták az útjukat a gazdaságba. Ne feledkezzünk meg arról, hogy a 2010 közepe előtti időben az történt, hogy az egyik finanszírozási válság a másikba nyílt, miközben a, a kamatlábak elképesztően magas szinteket értek el, és közben azt láttuk, hogy a banki piac Jeruzsálemben teljesen szétaprózódott, és ez a válságban gyökerezett a 2012-esben. Látunk indikátorokat, amelyek bátorítóak, mint hogyha ez a fragmentáció csökkenne, ám mint mondottam, a monetáris politika csak a feltételeket teremteti meg, azt követően aztán más szakpolitikák kell, hogy átvegyék az ösztönző szerepet a gazdaságban. Thank you. Now, Köszönöm. Jakob von Szeitek. Um, Köszönöm szépen, elnök úr. Én a bankokról kérdezném önt. Korábban azt mondta, hogy a bankoknak ösztönzőket adnak, és konkrét kéréseket fogalmaznak meg. 2007 márciusaként még az olasz központi bank kormányzója volt, és az olasz bankoknak levelet írt, arra kérte őket, hogy csökkentsék az osztalékokat, és a tőkehelyzetüket rendezzék. De az LKB a felügyeleti szerepet ugye csak nagyobb bankok esetében az év vége felé vállalja. Számomra rejtély, hogy a tárgyalási folyamatban nem gyakorolt nyomást a nagy európai bankokra, hogy az osztalékokat csökkentsék, miközben még mindig a válság hatásai között vagyunk. Miért nem igyekezett az LKB az osztalék befagyasztást elérni a nagybankoknál. Én különösképpen azért teszem fel ezt a kérdést, nincsenek is meg a számadataim, önnek bizonyára megvannak, hogy a hitelezésre igen korlátozott erőfeszítéseket tettek a bankok a stressztesztek előtt is. Ez az első kérdésem. A második kérdésem, mert hát valószínűleg unalmas lesz önnek, de én szeretnék visszatérni az ABS-re be kell, hogy valljam, hogy én még mindig nem értem pontosan, hogy miről van itt szó. Tegyük föl, hogyha mondjuk kockázatmentes az az ABS rész, amit önök megvesznek, hát akkor én nem értem, hogy ez hogy segíti a hitelcsatornákat. És ugyanakkor, mivel azért korlátos szegmensről van szó, azt sem értem, hogy hogyan lehetne akkor a volument elérni, hogy aztán annak más csatornákra is hatása lenne, úgyhogy egy kicsit még nem értem ezt pontosan. Ennyi a két kérdésem. The, uh, on the first question, the... Az első kérdésre a válaszom. A következő az LKB hatáskörei nem felügyeleti hatáskörök. Tehát amikor az LKB a teljes felügyeleti hatásköröket megkapja, akkor olyan helyzetben lesz majd, hogy tényleg kérni is tudja a fizetések csökkentését, a az osztalékok csöngetés, csökkentését, és igaza is van, én akkor, amikor Olaszországban voltam, ezt meg is kértem, meg is kaptam az olasz bankoktól. De egészen ideig, amíg ezeket a hatásköröket meg nem kapjuk, LKB-ként nem tehetünk ilyen előírásokat, nem szabhatunk ilyeneket. A nemzeti felügyeleti testületek közül egyébként volt, aki pont azt tette meg, amit, ami mellett ön is érvelt, attól függ, hogy milyen az egy adott tagállamban a nemzeti és az intézményi helyzet. A második kérdés. Nos, ön három, vagy mondjuk az, hogy két dolgot kérdezett tulajdonképpen. Ezzel kapcsolatban az egyik fontos dolog az az, hogy mondjuk, ha csak szenior részeket vásárolunk, akkor ha vannak kormányok vagy országok, amelyek a garanciát biztosítanak, tehát hogy ez hogyan tudja a bankok méreg főszegében felszabadítani a helyet, vagy a lehetőségeket. Ez mondjuk nem teljesen igaz, de a kevésbé kockázatos résznek a tőkeköltségei sokkal alacsonyabbak, mint az úgynevezett mezzanin résznek a tőkeköltségei. Persze nem nulla, nulla ez a költség, tehát van ennek hatása tőke oldalon. Ami a finanszírozási oldalt illeti, persze ez azt jelenti, hogy a teltró hatását egészíti ez ki. És ami a volument illeti, a piac méretétől függően lesz erre hatása. Nos, hát nem lehet pontosan ezt tudni, hogy mondjuk mekkora lesz a piac mérete. Mert mondjuk, hogyha névértéken vesszük ezt az egészet, akkor azért igencsak méretes ez a piac, de úgy döntöttünk, hogy nem akarunk olyan ABS sorozatokat felvásárolni, amelyek a mi előírásainknak nem felelnek meg. Egyszerűnek, átláthatónak akarjuk ezeket, és azt szeretnénk, hogy a reálgazdasághoz áramoljon a hitel. Aztán a kitettség kérdését is ugye feltesszük, ez még mindig jelentős, és az, hogy amit felvásárolunk, abból mennyi marad a befektető kezében, és mennyi kerül a másodlagos piacokra, azt mondanám, hogy a befektető kezében marad egy nagy rész. Az, hogy mi belépünk ide, bővül-e a másodlagos piac, és meggyőzi -e a befektetőket arról, hogy érdemes kereskedni, hát mi úgy gondoljuk, hogy igen, és reméljük, hogy ez így fog, így is, így is lesz majd, és hogy ez a piac reagál majd a mi kezdeményezéseinkre. És végül pedig hát tudja, hogy az árfolyamokkal kapcsolatos bármilyen megjegyzés nagyon érzékeny, nagyon kényes, mert a G20-ak körein belül is elköteleztük magunkat, a, ez közérdek, tehát tartani fogjuk magunkat ezekhez a szabályokhoz. Nem egy célkitűzése a banknak, politikai célkitűzése konkrétan, de a növekedéshez és az árstabilitás megvalósításához fontos. És egyelőre az elmúlt hat hónapban azt láttuk, hogy gyengül ez az árfolyam. Köszönöm. Köszönöm, Ellen Lamassur következik. Köszönöm szépen. Elnök úr, a G20-ak a kapcsolatban elmondanám, hogy ugye 20 éve, vagy 6 éve létezik ez, azután alkották meg, hogy egy pénzügyi válság ütötte fel fejét. Elmondaná, hogy melyek azok a területek, amelyeken keresztül az Európai Unió, a G20-ak általában ez alatt a hat év alatt előreléptek, és melyek azok a területek, ahol még sokat kell tennünk, és vajon jobb eszközeink vannak-e a szisztemikus kockázatok megakadályozására a 2008-as helyzethez képest, és hogy végül is a reálgazdaságot hogyan tudjuk mindenbe beépíteni. It's, it's kind of a... Ez kicsit egybeesés, hogy pont akkor kérdezi ezt, amikor nem mentem el ugye el a legutóbbi g 20 ülésre, de mégiscsak a legutolsó ülés legfontosabb gondolata az volt, hogy a pénzügyi rendeletet beteljesítsük, amelynek a megalkotási folyamata 2008-ban kezdődött, és végül is ezzel kapcsolatban nagyon érdekes vitára került sor, hogy hogyan lehet ismét növekedési pályára állítani a gazdaságot. Ezt a G20-akkal kapcsolatban mondom el. Az első ponttal kapcsolatban, nos, hát a G20-ak rendkívül gyümölcsöző munkát végeztek, egy új pénzügyi rendelet megalkotásával kapcsolatban, amelynek a célja az volt, hogy a pénzügyi piacokat és általában a bankszektort ellenállóbbá tegyék az állandóan lehetséges válságokkal szemben. Én azt hiszem, hogy ezt sikerült elérni, de abban az értelemben, hogy nagyon sokat tudtunk előrelépni a tervezés területén, de az implementációban azért csak kisebb sikerekről számolhatunk be. A pénzügyi piacokba vetett bizalom visszaállásával kapcsolatban, ugye itt a sürgősséget szoktuk megemlíteni, mi szerint az összes felügyeleti szervnek konvergálnia kell egymás felé, annak érdekében, hogy globális pénzügyi uh, rendeletet alkossunk meg, és erre eh, ehhez kapcsolódóan azt mondanám el, hogy itt csökkent talán a nyomás. És ez nagyon nagy előrelépés volt a G20-ak esetében, és nagyon jó az is, hogy folytatjuk a munkát közösen, és hogy szeretnénk további előrelépéseket elérni. Ausztráliában a növekedésről beszéltünk, és az, hogy milyen gazdaságpolitikát kell a növekedés érdekében felállítanunk, és ezzel kapcsolatban mondjuk azt, hogy egyfajta gazdaságpolitikai koordinációra van szükség a különböző nagyobb területek, illetve a spilloverek. A mi gazdaságpolitikaink kiterjesztése más területekre, nos hát ennek nagyon nagy fontosságot tulajdonítunk a G20-ak tanácskozásain. Köszönöm, Alessia Moszka. Köszönöm szépen drági elnök úr, köszönöm szépen a lehetőséget. Vissza szeretnék térni azokra az aggodalmakra, amelyeket ma nagyon sokan megemlítettek, az LKB monetáris politikája, illetve ennek hatása a politikára, a reálgazdaságra, illetve azzal kapcsolatban a nagyobb tehát az, hogy szükséges egyfajta nagyobb koordináció a gazdaságpolitikák között, illetve az agregált keresletek között. A kérdésem a következő. Az európai politika új fázisában vagyunk. Közberuházásokról esett szó, ezt még a következő hetek során pontosítani fogja az Európai Bizottság. Az a kérdésem, hogy ön szerint mik a prioritások a befektetések területén, annak érdekében, hogy a hatékonyság viszonylag jól működjön, és másodszorban pedig ön a Jackson Hole-i beszédében is, amelyet Milánóban is megismételt, arra is rámutatott, hogy a magas munkanélküliségi rátának milyen rossz hatása van a monetáris politikára is. Éppen ezért felmerül bennem az a kérdés, hogy az eddig megvalósított politikák a munkanélküliség megfékezése érdekében nem voltak igazán hatékonyak, tehát talán új eszközökre van szükség, és talán a nemzetközi aszimetriákra is ebből a szempontból jobban oda kellene figyelni. Köszönöm szépen! A kérdések sokfelé mutatnak, és részben az LKB kompetenciáin kívülre is rámutatnak. Az biztos, hogy a válság volt, ami a leginkább megszenvedte, az talán a befektetés, tehát mind a közberuházások, mind pedig a magánszféra beruházásai. Most ezek agregált szinten a GDP-hez képest olyan alacsonyan vannak, hogy már évtizedek óta nem voltak ilyen alacsony szinten, privát befektetésekre gondolva, de a közberuházások is nagyon alacsony szinten mozognak, mert egész egyszerűen a kormányoknak konszolidálniuk kell adóssághelyzeteiket, és sürgősségi helyzetben kellett bizonyos intézkedéseket meghoznunk. Tehát mindezek együtt a bizalomvesztés és a válsággal együtt egy olyan helyzetet teremtettek, amely rendkívül súlyos a munkanélküliség szempontjából. Itt egyfajta ciklikus komponensről beszélhetünk. Mindig azt mondjuk, hogy strukturális probléma van, de igazából a munkahelyteremtés akadályozva van az eurozónában, de ezen felül van itt egyfajta ciklikus komponens is, amelyel foglalkoznunk kell. Nagyon fontos az, hogy a befektetések megtérülése hogy néz ki, ezért fontos a növekedés barát fiskális konszolidáció, ugyanis csak így lehet elérni azt, hogy erősítsük a bizalmat, a privát szférában, a gazdaság különböző szegmenseiben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Werner Langen. Köszönöm szépen, elnök. Két évvel ezelőtt egy London nagyon világos nyilatkozatával az államok elleni spekulációnak véget vetett egyik a másikra. Ez helyén való volt. Az M1-jel, M3-mal kapcsolatban nem kérdezte fel kérdést, itt konjunkturális gyengességekről van szó. Én inkább most azt kérdezném meg öntől, hogyan látja az amerikai pénzpolitika és az európai pénzpolitika széttartó útját, hogyan értékeli. A, a Fed felhúzza a kamatlábakat inkább, önök inkább csökkenteni akarják továbbra is a a kamatlábakat, ha jól látom, és felvásárlási programot intanak. A nemzetközi kihatásaitra kérdezném rá, egy ilyen széttartó politika legalábbis átlag, átmenet időszakban komoly turbulenciát okozhat, mert az eltérő amerikai és európai pénzpolitika. Másodszorban az LKB gondolkozik-e arról, hogy 2016-ban, ahogy mondotta, hanem már korábban módosít a laza pénzpolitikáján, és harmadsorban eznek összefüggésében hogyan értékeli az euró dollárral szembeni fent hosszú távú gyengeségét. Az elmúlt három hónapban folyamatosan csökkent az euró értéke a dollárhoz képest. Ez vajon kapcsolódik-e? Nem, nem okozza ezt összekapcsolva az alacsony kamatlábakkal, hogy kim, kimennek a befektetők, átmennek a dollár térségbe. Tehát a pénz értékének tekintetében ön mit vár, mitől tart e, ezek, mindezek fényében. Köszönöm. Első kérdése, hogyha a világ más részei, köz, nagy, nagy területek, mint az Amerika, az Eurózóna divergáns pályára kerülnek, akkor mind a két oldal, az Atlanti óceán mind a két oldalán arra van szükség, és tesszük is, hogy nagyon nagy figyelemmel kísérjük ezeket a folyamatokat, és vigyázzunk arra, hogy döntéseink és a döntések kommunikálása ne okozzon nem szándékolt piaci hatásokat, és nem szándékolt konzekvenciákat, amelyek között lehet és volt is ilyen, nem is olyan régen, bizonyos a piaci kondíciókban való zavarok támadtak. Az LKB-ban mi és a világban dolgozó más kollégáink is jól tudják, hogy ezek a döntések nagyon nagy körültekintéssel kell meghozni ezeket, és nagyon nagy körültekintéssel kell kommunikálni ezeket a lépéseket. A szándék nyilvánvalóan az, hogy elkerüljük az összes nem szándékolt piaci zavart, turbulenciát, és eleddig a dolgok úgy mentek, ahogy azt terveztük. A második kérdése, hogy ezt a laza monetáris politikát mikor fejezzük be? Nos, akkor, hogyha az inflációt sikerült leszorítani 2%-ra, a közelébe, de az alá. Ez a fő feladatunk és célunk, hanem is talán az egyetlen, amely most előttünk van, és ez benne is van a szerződésekben, mint fő feladatkörünk, és tekintettel arra, hogy az előjelzéseink szerint a monetáris politikánk adaptív és úgymond laza marad még egy hosszú ideig, mint ezek fényében a potenciális mellékhatásait a politikának, a, például a pénzügyi stabilitási kockázatokra való hatását már átbeszéltük, úgyhogy nem ismételném meg azt, amit mondtam ezzel kapcsolatban, de erre is folyamatos figyelemmel kell legyünk. Nem szabad tehát egy pillanatra sem hátradőlnünk esetleges sikerek láttán. A harmadik kérdése a, az árfolyammal kapcsolatos. Hát nagyon nehéz egy, egy jegybanki központi bank egy hatalmas területet lefedő jegybank számára árfolyamot meghatározni. Mindig kollektív módon igyekszünk a G7-ek körében is, meg a G20-ekben nyilatkozataiban is az árfolyamokra vonatkozó nyilatkozatainkat mindig egyeztetjük, hiszen itt közös érdekek vannak. Nagyon nehéz tehát nekem egyedül kommentálni mindezt. Ám visszatérve az első kérdésére, a monetáris politikáink széttartó pályán vannak, és így is maradnak valószínűleg hosszú ideig, ahogy az amerikai ö, taprálás folyik, és az infláció emelkedik a célokig, míg nálunk sokkal lassabban folynak ezek a, mennek ezek a folyamatok. Ezért is van a széttartó pálya. Köszönöm, Ole Ludvigzoni a szó most. Köszönöm szépen, elnök úr és üdvözlöm, drági úr! Az utóbbi időben a munkanélküliség hatásai, illetve a munkanélküliség hatásainak kezelése is bekerült a monetáris politika szempontjai közé. Szerintem nagyon jó, hogy a foglalkoztatás és munkanélküliség fontosabb szerepet kapott, több figyelmet kapott. Mindannyian Tudjuk, hogy sajnos igen magas a munkanélküliség, és a strukturális munkanélküliség is nagyon magas. Ön szerint az LKB be tudja, be tudja tartani a kétszázalékos inflációs célját a jelenlegi magas munkanélküliségi rátával, vagy ahhoz, hogy önök tudja, tartani tudják ezt a kétszázalékot, a munkanélküliséget csökkenteni kell és milyen hatása van annak az inflációra, hogy a munkanélküliség kihat az a bérekre is, méghozzá lefelé irányban. Köszönöm. We, um... Nos, ez egy nagyon fontos kérdés a monetáris politika végrehajtása szempontjából. És legalább két választ lehet rá adni amelyek egyébként ki is egészítik egymást. 2011-ben 3%-on állt az infláció, most pedig 0,4%-on áll. És feltettük magunknak a kérdést, hogy mi ennek az oka? Miért csökkent az infláció ennyire? Ennek a változásnak a kétharmada, tehát 2011 és mondjuk 2012 végéig azt mondhatjuk, hogy az olajárak, a válság, és később pedig az élelmiszer árak csökkenése. És később pedig volt még egy harmadikok, ami, ami később jelent meg, 2012 vége, 2013 felé, ez pedig az a tény volt, hogy nagyon sok országban, tehát amelyek ugye részt vettek a segítséget nyújtó programokban, volt egyfajta relatív árkiigazítás, hogy a versenyképességet visszanyerjék. Ehhez arra volt szükség, hogy a korábbi árakat csökkentsék, amelyek túl magasak voltak túl sokáig. És ez persze nem támogatta azt, hogy az inflációt az inflációt célt tartsuk. Később aztán még hozzájárult ehhez még valami. Még akkor is, hogyha mondjuk dollárban nézve az olaj vagy az élelmiszerárak nem zuhantak sokat. De tulajdonképpen ezek a, ezeket a hatásokat még az árfolyam változása is súlyosbította. A folyamatos leértékelések az inflációt is lefele tolták. De aztán mi történt közben? Hát nyilvánvaló, a munkanélküliség, az agregált munkanélküliség nagyon magas volt az eurozónában, és világosan látszik, hogy a gyenge kereslet és a magas, foglalko- magas munkanélküliség valóban alacsonyan tartja az inflációt, ezt láttuk az egyes tagállamokban. Gyakran megkérdezik tőlünk azt, hogy hogy lehet az, hogy önök túlbecsülték az inflációt. A, legalábbis a modelljeink, ugye, amiket alkalmaztunk, több alkalommal kérdezik tőlünk. És hát ennek az az oka, hogy ezek a modellek feltételezéseket feltételezéseken alapulnak olajárak, élelmiszerárak, árfolyam alakulása és így tovább. És persze a túlbecslés annak az eredménye volt, hogy ezeket a tényezőket nem helyesen építették be a modellekbe. Tehát amikor így visszatekintettünk, és mondjuk megnéznénk a, megnéztük a hibáinkat, akkor azt mondtuk, hogy hát igen, ezek az előrejelzési hibák, ezek a feltételezések, hibás feltételezésekből adódtak de egyébként nem régiben már az is kiderült, hogy egy bizonyos százalék, tehát mondjuk a hibáink 20 százaléka más tényezők miatt következett be, és ezek egyike valóban a munkanélküliség. Ez egy további érv amellett, hogy valóban oda kell figyelni a munkanélküliségre, és itt egyet is értek önnel, hogy a magas munkanélküliség alacsonyan tartja az inflációt. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja Brian Hayes, és üdvözlöm itt a szakbizottságunkban. A kérdésem a következő, amit szeretném, hogyha jobban megvilágítana az ABS kapcsán, illetve az a kapcsolatban, hogy ez mennyire hasznos a bankoknak helyesen mondja, hogy ugye a bankok a hitelezés 80%-át adják itt a rendszerben. És vannak olyan bankok is, amelyek a stresszteszteken jól teljesítettek, tehát jól fel vannak tőkésítve. Az én kérdésem az az, hogy a mezanin finanszírozás az, az úgynevezett tracker mortgage esetén ez, alkalmazható-e, tehát a mezzanin kategóriába tartozhatnak-e ezek a jelzálók hitelek? A legutóbbi Strasburgi találkozónk óta biztos ön is látta, hogy az épp parlament milyen döntést hozott. Nyilván a vizsgálatot kívánnak indítani a pénzügyi összeomlás körülményeit szeretnék megvizsgálni, amely ugye már több éve történt. Nyilván a politikusokat, a felügyeleti testületek tagját, bankokat is meghallgatják majd, és az LKB képviselőjét is. Kérdezem, hogy az LKB milyen szerepet játszik ebben. Ugye tudjuk, hogy Trisé úr, az ön elődje, nem volt hajlandó részt venni a vizsgálatban, nem volt hajlandó elmenni a meghallgatására. És kérdez, kérdem az ön véleményét ezzel kapcsolatban. Trisé úr akkoriban ugye hivatalnok volt, tisztviselő, és több milliárd euróért volt felelős, a bankgarancia miatt pedig az ír állampolgárok nagyon sokat vesztettek. Tehát az LKB könnyíti -e majd ennek a vizsgálatnak a lebonyolítását, ha ez elindul? Köszönöm. Az első kérdésre a válasz a következő. Nem tudom, hogy az úgynevezett tracker jelzálók hitelek ide betartoznak-e majd a mezzanin kategóriába, vagy sem? Hát az biztos, hogy a jelzálog alapú értékpapírok benne lesznek, de a kérdés az az, hogy, hogy most akkor egyfajta buborékot alakítunk ki, vagy növelünk majd ezzel, vagy sem. De a válasz egyébként erre az, hogy nem. A, mivel megvesszük ezeket az ABS-eket, a bankok mérlegfőszegében hány szabadul fel, de az nem jelenti azt, hogy a bankok pontosan ugyanezekkel a hitelekkel fogják feltölteni azt a helyet, ami felszabadult. Tehát nem hiszem, hogy rögtön azt mondhatnánk, hogy minden ugyanaz lett, tehát még több ugyanolyan hitelt fognak nyújtani. Aztán, hát nincsen válaszom most, gondolkodni kell, meg kell beszélni a kormányzó tanácsban a második kérdésére a választ, még erre nem került sor sajnos. A képviselő úr kiegészíti a kérdést. Mi az ön véleménye a Trisé úr álláspontjáról, és arról, hogy ő, mint akkoriban ugye hivatásos tiszt, hivatalos tisztviselő volt, és a döntéshozatalban kulcsfontosságú szerepet játszott, és mégis megtagadja a részvételt. Engem érdekel az ön véleménye válasz. Ez nem az én véleményem itt, ami számít, hanem az LKB kormányzó tanácsának a véleménye. Erről még nem beszéltünk és talán a következő ülésünkön, a következő meghallgatásomon tudok majd erre választ adni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Három rövid kérdésem lenne. Jackson Hole bejelentésekkel kapcsolatban a kereslet, illetve a kínálati oldal eurozóna szinten és nemzeti kormányzati szinten egyaránt a strukturális politikákon keresztül, a versenyképesség javításán keresztül mind-mind a növekedés kell, hogy támogassa. Ön mit gondol arról, hogy a hogyan lehetne valamit tenni a munkanélküliség csökkentésére, vagy a bérek növelésére, vagy a, az adóparadicsomok csökkentésével kapcsolatban a német kormány nem tehetne valamit. Tehát itt konkrét ö, dolgokra lenne szükség országról országra haladva. Moszká kollega már elmondta azt, hogy a közberuházások növekedésére lenne szükség, Egyetértek önnel a válaszával, de azért itt mégiscsak egyfajta európai statisztikai kötelezettségekkel is összefügg ez a probléma, tehát hogy az, hogy az Eurostat, az Eurostat hogyan végzi a statisztikáit. Ugyanis nagyon sok közberuházást nem lehet, mint olyat elszámolni, például Belgiumra is ez igaz. Például gondolok a helyi önkormányzatok beruházásaira. Ez csak 50%-ot jelent Belgiumban, de ez összesen nem több mint 7%-a a belső deficitnek. Nem lehetne ezen valamit változtatni annak érdekében, hogy ez jobb legyen, tehát hogy különbséget kellene tenni a termelési célú beruházásokkal, például amikor a helyi önkormányzatok mondjuk iparfejlesztést végeznek bizonyos területeken, az másfajta elbírálás alá kellene essen. És aztán van egy harmadik kérdés, ami kicsit technikaibb. 2016. január 1-én fognak életbe lépni bizonyos intézkedések, de a, ez a bail-inre vonatkozik, de igazából itt elképzelhető, hogy a különböző tagállamok máshogy fogják értelmezni ezeket a szabályokat, és hogy vajon nem lesz-e ebből a jövőben probléma, nem fog-e még jobban fragmentálódni a piac. Köszönöm. Igen, valóban. nagyon fontos számunkra az, hogy az infláció 2% körül legyen, de azért mégis 2% alatt. Ebben a helyzetben a monetáris politika önmagában nem elégséges, más politikákra is szükség van. Rámutattam erre már a önök által említett beszédeimben is. Ezen politikák véleményem szerint új prioritásokat kell, hogy tartalmazzanak, gondolok a közberuházások növelésére. És valóban fontos az, hogy különbséget tegyünk a különböző tagállamok között. Van, ahol erre lehetőség nyílik, és van, ahol nem lehetséges ez. Az Európai Tanács azt is mondta, hogy ország specifikus ajánlásokat alkossunk, és ott, ahol erre fiskális értelemben nincsen mozgástér, ott újfajta prioritást kell a költségvetés szerkezetének adni amelynek célja az az, hogy a beruházások a növekedés szolgálatába álljanak, és ugyanakkor csökkentsük, vagy csökkentsék az adókat és költségeket. Ami pedig a Bélint illetik, 2016-ban kezdődik ez a rendszer, vagy 2015-ben, Mindenesetre akkor a EBRD fogja meghatározni a különböző kategóriák számára ö, életbe lépő szabályokat. Tehát ez lesz végül is az utolsó szó ezzel a témával kapcsolatban, és nekem úgy tűnik, hogy a piacok és a bankok figyelembe veszik mindezt, és eléggé bitakodnak, tehát helyesen ítélik meg a helyzetet, nem látjuk, hogy pánik mutatkozna az új szabályok bevezetésével kapcsolatban a piacon. Köszönöm. Köszönöm szépen. Utolsó felszílelünk, Georgios Krisztos. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni Drági úrnak, hogy itt van, és két kérdésem lenne. Az első a görögországi helyzetre vonatkozik, a második pedig egy szélesebb körű európai kérdés. Mi úgy gondoljuk Görögországban, hogy nincsen szükség új csomagra, és Portugália, illetve ö, Írország ö, szintjére léphetünk. Számomra azonban úgy tűnik, hogy drági úr, inkább azt szeretné, hogyha további támogatási csomagot kapna Görögország, és továbbra is a görögországi gazdaságpolitikát felügyelhetnék, tehát további ö, politikai garanciákra van szükség a görög oldalról annak érdekében, hogy a bankok nagyobb likviditást bocsássanak a privát szféra rendelkezésére. A kérdés pedig ezzel kapcsolatban a következő. Van-e egységes front az SKB-n belül, vagy az érdekelt országok esetében a kétszázalékos inflációs rátával kapcsolatban, és a vonatkozó célok, illetve a gazdasági és politikai feszültségek, amelyek csökkenthetnék a fent említett politikák hatékonyságát. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Először is hadd hangsúlyozom még egyszer, hogy Görögországban, de más országokban is nincs alkú, nem, egy, nem folyik tárgyalás is alkú az LKB és a kormány között. Mi a hatáskörünkben írtaknak megfelelően, ők meg az ő hatáskörükben írattak szerint járnak el. A monetáris politika, tehát ez a, az alkulnak ez a gondolata gyakran felmerül itt meg ott. Néha még azt mondják nekünk például, hogy mi csökkentettük a kormányzati ösztönz, reform, a kormányzatra nehezedő reform nyomást. Ez az érv megfeledkezik valamiről. Arról, hogy akkor van egy konkrét felhatalmazásunk. És a monetáris politika nem a strukturális reformok eszköze. A kormányokon áll ez. És igen, meg is lep, őszintén szólva, hogy a kormányok sokszor kamatláb ösztönzőkre reagálnak. Tehát, hogyha lemegy a kamatláb, akkor nem reform nem lépnek meg reformokat, és nem reagálnak a több millió munkanélküli problémájára. Hát az utóbbi sokkal súlyosabb tényező, amelyre a kormányoknak reagálni kell, mint mondjuk egy, egy tized százalékpontos kamatláb csökkentés. Tehát a tárgyalás nem megfelelő formai központi bank meg egy kormány, vagy egy LKB és egy kormány között. Az LKB és a kormányzó tanács elismeri, hogy jelentős lépéseket tett Görögország, többféle szakpolitikai intézkedést a költségvetési fronton, a, az állam, a pénzügyi szektor és a szerkezetváltás területein. Ezeket nem csak a tudomásul vette az LKB, de a piacok is reagáltak erre, és mint egy megjutalmazzák Görögországot. Nagyon különleges finanszírozási kondíciókkal. Ezek a kondíciók ugyanakkor ahhoz kapcsolódnak, ahhoz a feltételhez, hogy Görögország tovább folytatja a szerkezetváltást, és meglépje az összes reformot, amelyeket terbe vett ez a mostani program. Arról is gondolni kell, hogy a jelenlegi piaci helyzet nem csak Körögország számára, másik számára sem úgymond örökkévaló, vagy, vagy magától értetődő. Úgyhogy azt javasolnám, hogy mindannyian éljünk ezzel a lehetőséggel, ami most van, és reformáljunk, ne dőljünk át elégedetten, hogy most jól mennek a dolgok. És hogy vannak-e súrlódások? Hát, ha feltételeznénk, hogy vannak súrlódások, akkor azok feltételeznék egyfajta folyamat meglétét, és holott ilyen nincs. Nekünk is van, mint mondottam, egy szerepkörül, meg a kormányoknak is. Egy törvényes szerepkör, mi az szerint járunk el, a miénk szerint, és hadd olvassam föl még egyszer a, a nyilatkozatom egy részét. A vásárlási programokkal egy átmenetet indítunk el egy olyan politikus keretől, amely passzív központi banki hitelkézéstől egy sokkal aktívabb és ellenőrzött mérlegmenedzsment felé jelent átmenetet. Köszönöm, drági elnök úr! Nagyon gyümölcsöző párbeszéd volt ez. A követ következő állomása ennek novemberben lesz, 17-én pontosabban. Szeretném megköszönni még egyszer, elnök úr, hogy eljött, és várjuk a következő találkozónkat. Colleagues, please, take seat. kérem mindenki foglaljon helyet. Kérem csendet. Engedjék meg, hogy először üdvözöljem körünkben Bárnyi biztos urat, a mostani eszmecsere vendégét, és Szeretnék megköszönni önnek azt a rendkívüli munkát és kötelezettségvállalást, mely révén ellenállóbbá tettük, tette az európai pénzügyi szektort és a banki unió útját egyengedte. Elődöm nagyon szorosan együttműködött önnel ebben a feladatban, és utóbbi, legutó, legutolsó biztosi felszólalása a szakbizottságban is nagyon fontos eleme volt ennek, és még egyszer szeretném megköszönni a munkáját, meg a velünk folytatott együttműködését. Ez, ez... Az Ekon szakbizottság, ahogy jeleztük korábban, szeretne a delegált jogi aktusok, illetve végrehajtási intézkedések sorsáról hallani, amelyek a Bank Recovery Resolution irányelv, illetve az egységes bankszanálási mechanizmus végrehajtásához kapcsolódnak, és a, ehhez kapcsolódó pénzügyi mechanizmusokhoz, és persze más fontos delegált jogi aktusok végrehajtásáról is szeretnék beszélni, amelyeket a bizottság a likviditás, a leverage és egyéb témákban fog a közeljövőben várhatóan elfogadni. Tehát az első havi delegált jogi aktusokat vizsgálandó ülésünkön is beszél majd erről, biztosan ennél szélesebb körű témákat is érint, De mindenképpen nagyon fontos, hogy eljött. Mint mondottam, azt várjuk, hogy szélesebb körű témákat is érint. Uh, A delegált jogi aktusokról szóló első havi szakbizottsági programszakaszunkhoz illeszkedően tennénk meg majd kérdéseket, hiszen e fontos témában van nekünk szerepünk, és az eszmecsere, az az eszmecsere során a szakbizottság biztosan visszatér majd holnap is a delegált jogaktusok tárgyalására. Hogyha a koordinátok erről így döntenek, ám kezdjük most el az eszmecserét. A dolog úgy megy, mint tudja. Barné biztos úr, ön kap majd először szót, kb. 10 percben, egy expozét tarthat, és aztán 5 perces kérdés-felelet szakaszok következnek. Bárnyi biztos, hogy parancsoljon. Köszönöm szépen. Mindenkit köszöntök. Az első szavak ebben a különleges helyzetben nagy valószínűséggel ugyanis utoljára járok itt, az önök szakbizottsága előtt ebben a formában, Éppen ezért azt szeretném elmondani, hogy nagyon szépen köszönöm az önök véleményét és az önök segítségét, amelyek természetesen az én személyemen túlmutatnak a kabinet, a főigazgatóság, amely rendkívül fontos munkát végzett, és számomra nagyon fontos volt az a munka minőség is, amelyet az önök szakbizottságával tudtam folytatni. Vannak itt egyesek, akik korábban is itt voltak, mások nem. A korábbi és a mostani elnökségnek is köszönöm szépen a munkáját, a jelentéstevőket, nem akarom most mindet felsorolni, árnyék jelentéstevők, koordinátorok, és a szakbizottság titkársága, az itt dolgozó munkatársak munkáját is szeretném megköszönni. Barbera, Adolfo Barbera munkáját szeretném megköszönni. Ezen felül, hát amikor legelőször találkoztunk, az január, 2010. január 13-a volt, akkor kezdődött tulajdonképpen a válság, vagy hát egy borzasztó válság közepén voltunk, még az is fenyegetett, hogy az eurozóna felrobban, és akkor igazából azt mondtuk, hogy semmiféle piacnak vagy ter, pénzügyi terméknek nem szabad, hogy egy okos felügyeleti rendszerből ki, tehát hogy ne, ne legyen alatta. Ebből a szempontból szerintem a cél még nem teljesen valósult meg, de nagyon sok lépés történt, és a pénzügyi szektor szempontjából sokkal hatékonyabb munkát láthatunk, és most a jelenlegi helyzetben még nincs vége a válságnak, még akkor sem, hogyha a pénzügyi válságnak, sőt a szociális, gazdasági válságnak már talán túl vagyunk a legkeményebb időszakán, de mégiscsak ebben a jelenlegi helyzetben azt kérem, hogy mobilizálódjunk, és három nagy kihívást említenék meg ebből a szempontból. Az Európai Bizottság és az Önök Szakbizottsága együtt kell, hogy működjön. Mik ezek a kihívások? Az első kihívás az az, hogy a megszavazott szövegek megvalósuljanak. Ez nem banális kérdés. 2000 2015-ben az Európai Bizottságnak, tehát jövőre több mint 175 kettes szintű intézkedést kell megalkotnia, ezen kívül még ott van még 120 habilitáció is, amelyeket az európai felügyeleti rendszernek, illetve hatóságoknak kell megtennie. Nos hát itt gyakorlati kérdésekről beszélünk, amelyek a reformok végrehajtásához elengedhetetlenek a társ jogalkotók az Európai Bizottságban bíznak, de mégis felügyelük is annak a munkáját, és ebből a szempontból örülök annak, hogy az Európai Parlament odafigyel a delegált jogi aktusokra, amelyekről beszélt most az elnök úr is. Egyébként biztos vagyok abban is, hogy az Európai Bizottság mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy az Európai Parlament munkáját segítse, és a kettes szintű intézkedések megalkotását átláthatóan tegye, és az Európai Parlamentet tájékoztassa mindig az elfogadott intézkedések elfogadása előtt még a helyzetről. Ez a cél tehát, hogy a parlament minél inkább közösen, vagy működjön együtt az Európai Bizottsággal, mindenféle bevált gyakorlatot át fogunk adni minél hamarabb, a technikai egy, egyeztetésekre is elhívjuk a parlamentet, és fontos ezt a júliusi ö, végrehajtási intézkedések megalkotása is, ugyanis az ezzel kapcsolatos ö, illetékes személyek mindig el fognak jönni, és eljöttek már a múltban is ö, eszmét cserélni önökkel. Egyébként nem sokára már most a mai ülésre is el fog jönni az egyik főigazgatónk. Szeretném a Single Rule Bookot befejezni. Éppen ezért szeptember és október rendkívül fontos munka hónapok lesznek, ugyanis akkor az Európai Bizottság három nagy kezdeményezéssel kapcsolatban el kell, hogy fogadja a delegált jogi aktusokat, úgy, ahogyan ezt az önök elnöke is kérte gondolok először a Capital Requirementre, ez októberben lesz, ill, ill, lesz um, akkor lesz a lejárata. Ezen kívül szeretnénk a bázeli rendszert, vagy az azzal kapcsolatos szabályokat is kiigazítani, hogy egyszerűbbé tegyük a reálgazdaság finanszírozást. Például a delegált jogi aktusokon belül meg fogjuk alkotni a magas minőségű ö, jelzállók hitelekre vonatkozó ö, szabályokat a kis- és középvállalkozások, illetve a fogyasztói hitelek szempontjából. Ezek nagyon fontos ö, lépések lesznek, amelyeket az Európai Központi Bankkal együttműködésben fogunk megtenni. Második fontos ö, szövegünk lesz a Solvability 2, amely az Európai Parlament kéréseit figyelembe veszi, és a kis és középvállalkozásokhoz hozzáigazítjuk az egyes szabályokat, valamint a hosszú távú befektetésekre is oda fogunk figyelni. Itt megint csak a magas minőségre kell odafigyelnünk, és arra, hogy az LCR-hez hasonló módon tegyük ezt meg. Azután harmadsorban az Európai Bizottság a bankokra vonatkozó felügyeleti alapokra fog odafigyelni. Ahogyan ezt mindig is elmondtuk, az administratív terheket szeretnénk ebből a szempontból enyhíteni, főként a kisebb bankok számára, és ezt egy forfé rendszeren keresztül próbáljuk meg megtenni. Hat kategóriát fogunk megállapítani a, bank, a kisbankok között, amelyek ö, forfé módon fognak ö, hozzájárulást befizetni. Azután célunk még az, hogy az egyes intézmények ne fizessenek kétszer. Tehát, hogy egyszer az anyavállalat ö, féle tagállamban, és aztán a leányvállalat tagállamában is. Úgyhogy itt fontos az is, hogy a kockázatokhoz igazítsuk a befizetéseket. Egyesek önök között 0,8, illetve 1,5% közötti kockázatot kevésnek találják, tehát ezt a mozgásteret kevésnek találják, mert úgy gondolják, hogy ennél ez kockázatosabb piac. Nos, a kompromisszumok a következő hetek során meg fognak születni, és szeretnénk megfelelő egyensúlyra törekedni a szakértők, a tagállamok részéről és az önök vélemények között. Szeretném azt minél hamarabb megvalósítani, hogy 2015. januárjában a vonatkozó delegált jogi aktusok életbe lépjenek. Ahogyan már elmondtam, szeretnénk a két jogszabályt egyszerre életbe léptetni, de formálisan csak november elején valósíthatjuk meg ezeket, de mégiscsak koherensen fogjuk kezelni a két jogszabályt. Hölgyeim és uraim, a már meglévő szövegek alkalmazásán felül. Tehát ez volt az első kihívás. Van azért itt egy második nagy kihívás is, amelynek a célja az, hogy minél hamarabb folytassuk a munkát a reformok területén is. Olyan reformokra gondolok, amelyek erről már hónapok óta beszélünk, és amelyek itt a parlamentben, illetve a tanácsban is jogalkotási folyamat részét képezik. Most itt a referencia indexekre gondolok, ugyanis voltak itt azért botrányos esetek a manipuláció terén, és bizony ez, ennek hatása volt arra, hogy milyen sokat kellett fizetniük a hitelfelvevőknek Európában. Aztán van itt egy strukturális bankreform is, amely nek az a célja, hogy elkerüljük azt, hogy túl nagy ahhoz, hogy tönkre menjen, elven bankok fennmaradjanak. Tehát szeretnénk, ugye ismerjük már ezeket az eseteket, szeretnénk elterül, elkerülni ezeket. 30 eset volt körülbelül eddig, ahol önkéntes módon a bankok elmondták problémáikat, és valóban erre is van szükség. 2010 óta megpróbáljuk ebbe az irányba elvinni a jogalkotást. Aztán van itt egy harmadik dosszié, amely a shadow bankingra gondolok, vagy tehát erre vonatkozik, ezt is szabályozni kell. Nem szabad, hogy megengedjük azt, hogy a válságot kirobbantó kockázatos tevékenységek mindenféle ellenőrzés nélkül folytatódjanak, mert így tulajdonképpen kikerülnének ezek a tevékenységek a felügyeleti rendszer radarja alól. Fontos tehát a reálgazdaság finanszírozásának alternatíváit megtalálni, ezt a monetáris alapokon keresztül szeretnénk megtenni a középtávon, illetve rövid távon, és így kívánjuk a gazdasági reálszférát erősíteni, épp úgy, mint a közszférát is, és ezt a likviditás megőrzése mellett. Negyedik pont, a növekedés és a gazdasági növekedés támogatása, ezek a hosszú távú európai befektetési alapok. Ezek tulajdonképpen referencia alapoknak tekinthetők majd a jövőben. Itt főként a tőzsdén nem jegyzett cégekre, kis- és középvállalkozásokra vonatkozó hitelezési projektek, intra, infrastruktúrális projektek, illetve öm, ingatlan projektekre vonatkozó, vonatkoznának, és ezzel a gazdaságot segítenénk. És végül szeretném azt is, hogyha a kifizetési csomagot tudnánk segíteni. Ez főként az internetes fizetések, illetve az vonatkozó ö, nemzeti piacok, illetve nemzetközi piacok közötti összeköttetést javítanánk, és kevesebb ö, költség mellett tennénk ezt meg. Marad azért itt egy harmadik nagy kihívás is. Arra gondolok, hogy mindig készültségben kell lennünk. A pénzügyi piacokon ugyanis mindig vannak okoskodók, gyorsan okoskodó szereplők, és nagyon gyorsan változik ez a piac, gyorsabban, mint a jogalkotás, vagy akár a politika. És ez bizony egy harmadik nagy kihívás számunkra. Oda kell figyelnünk állandóan. Például a kifizetési csomagra gondolok, amely nagyon jól példázza ezt a problémát. Egyre többen használják ugyanis az internetet, vagy a mobiltelefonjukat a vásárlásokra, és akik nem egészen értik, hogy miért vannak még mindig korlátok az egységes piacon, és miért annyira töredezett a kifizetések piaca Európában. Itt egy 130 milliárdos piacról van szó évente. Reakció, kiigazítás, adaptáció nagyon is szükséges és természetesen az is elképzelhető, hogy az egyes szövegekben majd hézagokat találunk, és ezért fontos az, hogy előre lássuk a problémákat, és mindenképpen ambiciózusan közelítsük meg az ilyen joghézagokat. Biztos, hogy majd a gyakorlat bemutatja, megmutatja azt, hogy a piacra jutás bizonyos szektorokban megvalósul-e, auditra gondolok, vagy például a hat éves rotációs időre, amelyet a bizottság tíz évre ö, terjesztett ki. Tehát elképzelhető, hogy itt azért lesznek még ö, módosítások. Az AIFM irányelvel kapcsolatban is láthattuk ezt. A esmának is új ö, szerep jut és fontos azt is látnunk majd, hogy azokat a szövegeket, jogszabályokat, amelyeket mi elfogadtunk, partnerországok is tiszteletben tartsák, a g 20 osokra gondolok, vagy a hedge fundokra, amely szintén fontos téma a jelenlegi kontextusban. És ott, ahol lesznek joghézagok, ott majd minél hamarabb ki kell igazítani a jogszabályokat, és önökkel együtt átmeneti intézkedéseket és felülvizsgálati záradékokat építünk be, tettünk be a rendszerbe. Ezeket amennyiben szükséges lesz, mindenképpen ki kell majd használni. És végül biztos, hogy lesznek új témák is. Az új bizottság új feladatokat fog meghatározni, de biztos, hogy önök is ezt meg fogják tenni. Egyesek ezek közül számomra prioritásnak tűnnek, ilyen például a megelőzés a pénzügyi pénzintézetekben, amelyek a nem banki pénzintézetekben. Aztán én magam úgy gondolom, hogy talán az is jó lenne, hogyha elkezdenénk gondolkodni arról, hogy hogyan lehetne szankcionálni akár büntetési rendszeren keresztül. Az európai ö, stabilitást ö, biztosító ö, jogszabályokkal kapcsolatos kihágásokat. Ugyanígy azt is gondolom, hogy fel kell tennünk majd magunknak a kérdést, hogy Európa hogyan pozícionálja magát a számviteli törvények, jogszabályok területén. Nagyon sokat gondolkoztunk már ezen korábban, korábban is, Öt éve nagyon sokat tudtunk előrelépni ezen a téren, de mégis nem kielégítő még az egyensúly, főként nemzetközi szinten, és azt is látom, hogy a konvergencia eszközei nem igazán töltötték be azokat a célokat, amelyeket szerettünk volna, ha betöltenek. Az Egyesült Államok például ebből a szempontból, a konvergencia szempontjából eléggé kétes szerepet játszik. Hölgyeim és uraim, sikerült egy jó reformot végrehajtanunk, amely történelmi, főként a bankok szempontjából bankunió felé haladunk, és világszinten is a hitelességünket, illetve a hatékonyságunkat javítani tudtuk, a G20-ak teljességében, és végül még arról szeretnék beszélni, hogy harmadik országokkal nem szabad, hogy naívan járjunk el, de azért mégiscsak legyünk készek arra, hogy együttműködjünk, de csak akkor, hogyha ezek a harmadik országok, főként az Egyesült Államokra gondolok, hasonló ö, jellegű szabályokat fogadnak el, mint mi. Ehhez négy dologra van szükség. Egyrészt legyünk komolyak, hitelesek mi magunk a reformok beteljesítésében. Kettő, konszolidáljuk a G20-akon belüli együttműködést és a pénzügyi stabilitási tanácson belüli munkát, és aztán a bilaterális szinten is legyünk kemények, használjunk fel minden lehetséges eszközt, az ekvivalenciák akár elutasításán keresztül is, és négyes, a transatlanti öm, átláthatóbb, tehát a transatlanti öm, kapcsolatainkon keresztül nagyon fontos az átláthatóság biztosítása. Tehát meg, ö, meg ö, szavazott szövegek, és az odafigyelés, és az adaptációs ö, készségünk. Az e- új Európai Bizottság és az új Európai Tanács is ezek mellett fogja letenni voksát, én nagyon büszke vagyok arra, hogy a bizottság nevében munkálkodhattam, és köszönöm szépen a figyelmet. Thank you. Köszönöm szépen, biztos úr, ezt az összefoglalót, és most pedig következhet az eszmecsere. Markus Féber az első hozzászóló. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, biztos úr. Csatlakozom a köszönet nyilvánítók sorához. Köszönjük a munkáját. Kiváló volt. Az, amit egy biztosként csinált, az sok esetben négy biztos végezte el más portfólióknál, úgyhogy elég furcsa a munka megosztása a bizottságnál. Ön nagy dolgokat vitt végbe. Ett tudja, gondolhatja, hogy nagy figyelemmel kísértük a jogalkotási munkákat ebben a ciklusban, és a két jogalkotási szinten, és különösen az aktuális témákat nem szabad, hogy az asztalon hagyjuk, hanem tovább kell vigyük a közeljövőben is a jogalkotás csatornáiban, mire novemberre föláll egy új bizottság majd. Az első számú téma bizonyal a bankunió ügye lesz, ahogy ön is mondotta, illetve az SZM és a BRD további alakítása. A parlament nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a kockázati komponenseket meg lehet, megfelelően ábrázoljuk, nem voltunk ennek fényében, e kívánalom fényében elegetek a legutóbbi megfogalmazással. Tudnőlik, ha a kockázatot ellen biztosítani kell, akkor a cél nem az, hogy további kockázatot generáljunk. És ezzel kapcsolatos egy sor felvetés, amelyet részleiben kell megoldanunk majd. Nem akarom ezeket most kifejteni, ön ismeri ezeket a vonatkozó vitákon, tárgyalásokon részt vett. Az egyes bizottsági szolgálatokkal mi is lefolytattuk ezeket. Ebben a hónapban vagy október elején konkrét bizottsági javaslatokat várunk majd, amelyeket aztán majd meg tudunk vitatni, és fontos, hogy megfogalmazzuk azt az alapüzenetet, ahol kockázat van, ott azt figyelembe is kell venni, és a derivátumok értékelésekor is érvényesülni kell ennek tehát a derivátumok úgymond netting ö, folyamatokkal kapcsolatban nem vagyunk olyan nagyon ö, lelkesek. A rendszerek belső stabilizációja, ahogy ön is taglalta, a kockázat csökkentését kell, hogy homloktérbe tartsa, és a bankok vonatkozó szabályozása, megfelelő lépéseket szül, majd a következő napokban is várjuk majd az önök szolgálataitól a javaslatokat, és ezek szóval, hogy ezekről bizonyja meg tudunk majd állapodni. Köszönöm. Yes. Oh, it's up to you. You are supposed to have five minutes. Öt perces ideje marad majd a válaszadásra, de ha akarja, válaszolhat most is. Jó, Hát ugye itt a kockázati faktorokról esett szó, elképzelhető, hogy többek is feltennék ezt a kérdést, tehát lehet, hogy jobb, hogyha várunk. Akkor Ferreira kollégának adom meg a szót ebben az esetben, mondja az elnök asszony. Köszönöm szépen, biztos úr, hogy eljött hozzánk újra. Köszönöm ezt a hihetetlen munkát, amit elvégzett. mindazokkal együtt, akik mindig itt voltak, nagyon hatékonyan dolgoztak, és azt hiszem, hogy egy nehéz időszakban az Európai Unió és az Eurozóna szempontjából ezt a komoly munkát el tudták végezni. Tehát köszönöm szépen, és köszönöm azt is, hogy erre az utolsó ülésre olyan témákat is elhozott, amelyek fontosak ennek a parlamentnek a jövője szempontjából, az ön munkája szempontjából és a következő bizottság szempontjából is. Volt néhány kérdésem, amelyről megkérdezném az ön véleményét. Az első ilyen kérdés az bankunióra vonatkozik, ahol valóban sikerült erőre lépnünk, talán még nagyobb mértékben is, mint korábban gondoltuk, három-négy évvel ezelőtt képtelenek voltunk arra, vagy nem, lehet, nem lehetett volna elképzelni azt, hogy egy nap ezt sikerül majd elérni. Minden esetre a legnehezebb részét már megalkottuk ennek a rendszernek, de mégis van itt egy olyan elem, amely eltűnt a forgatókönyvből, a betétek közös garanciára gondolok. 2012-ben ez még benne volt, a felügyelet, a rezolúció és a közös garancia alap, betét garancia, és aztán az utolsó fázis az valahogy eltűnt a politikai agendáról, tehát nem tudom, hogy ezt ön is így gondolja, hogy eltűnt-e vagy sem, ön sem említette ezt. Ami pedig a részleteket illeti, valóban nagyon sok munkát kell még itt elvégeznünk. A delegált jogi aktusok tekintetében ez az, ezek lesznek az utolsó simítások. Az önvéleményét szeretném megkérdezni a kormányközi rendszerről. Van-e itt elmozdulás, vannak-e ratifiká- a ratifikációval kapcsolatban ütemtervek? Vannak-e tehát olyan ütemtervek, amelyek szempontjából a tagállamok a befizetéseket a közös kasszába meg fogják tenni. Én azt is, attól is tartok, hogy elfelejtjük majd szép lassan azt az ígéretet, amelyet a tanács nagyon komolyan elmondott azzal kapcsolatban, hogy valamiféle hitelt fognak beépíteni, hitelrendszert fognak beépíteni az alap működésébe, főleg az elején, az első nyolc év során, amikor még ez önmagában túl gyenge lenne. És aztán Ferber úr és mások is sokat beszélünk arról, a felvetésről, hogy az Európai Parlament az első szintű jogszabályalkotásban megfogalmazott célokat, de aztán nem tudom, hogy ezek mennyire lettek lefordítva a részletek nyelvére. Gondolok például a kockázatokra. Ön is ért, ismeri a részleteket, ezzel kapcsolatban esetleg egy kis napra kész információt tudná adni, és még egyszer köszönjük szépen, és gratulálunk. Iza, eh... Köszönöm, Eliza. Johann Overtveld, köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm Bányi úr, hogy eljött. Köszönöm a kiváló munkát a bankunióval kapcsolatban. Két kérdést szeretnék önnek feltenni. Mind a kettő azzal kapcsolatos, hogy a bankok majd mit tesznek. Az egyik, a következő. A bizottság hogyan tud gondoskodni arról, hogy azok a bankok, amelyek a BRRD meghatározása értelmében kis bankoknak számítanak, és ugyanolyan kockázati profiljuk van, nem kerülnek majd abba a helyzetbe, hogy más hozzájárulást kell fizetniük, csak azért, mert mondjuk a központjuk olyan tagállamban van, amely ellen deficit deficiteljárás indult, és mondjuk egy másik bank pedig nem egy ilyen tagállamban van, tehát a két bankot nem kezelik külön emiatt. Az önök számítási módszere mennyire súlyozza azt, hogy milyen kockázatos gazdaságban működik az érintett bank. Az az egyik kérdésem. A második kérdésem pedig az az, hogy hogyan fognak arról gondoskodni, hogy egységesek legyenek a játékszabályok, már olyan értelemben, hogy ugyanolyan méretű és ugyanolyan kockázati profilú bankok között az eurózónán belül és kívül, tehát ugyanannyi hozzájárulást fizessenek ezek a bankok. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök úr. Nils Torberg következik a liberálisoktól. Köszönöm szépen, elnök úr. És megköszönöm biztos úrnak, hogy eljött hozzánk. A bevezetőjében a Single Rulebookról beszélt, és az előbb elhangzott kérdést fogom folytatni, de egy picit más szintre emelném ezt. Engem a fragmentáció, illetve a banki díjak érdekelnek. Most ezek adó kedvezmények tárgyát képezik, de egyébként gyakran arról beszélünk, arról beszélünk hogy az adófizetők helyzete hogyan alakul Belgium, Franciaország és más országok esetében is. Szerintem nem lehet ezeket a díjakat az adófizetőkre terhelni, és ez egyébként a versenyt is torzítja. Tehát engem érdekelne az ön véleménye, milyen terveik vannak ezzel kapcsolatban a bizottságnak, hogyan lehetne harmonizálni ezt a területet. Tehát még egyszer mondja az előadó, a bizottságnak van-e terve arra vonatkozóan, hogy harmonizálja ezt a területet azért, hogy ugyanazok a játékszabályok vonatkozzanak mindenkire, mert mi politikusként ennek a szükségességéről gyakran szólunk. Akkor is, hogyha aztán megint vannak olyanok, akik meg akarják szegni a szabályokat. Köszönöm, és a Goa következik. Fabio Tomázi. Köszönöm, Bárnyi úr. Én is nagyon sok sikert kívánok további munkájához a bizottsági munkáját követően. A előadásában beszélt arról, hogy a szabályozás hatékonyabbá vált a pénzügyi piacok szabályzása. Martin Wolf egy cikkét olvastam a Financial Times-ban, aki a, a Frank szabályról beszélt, amely több mint száz oldal az amerikai szabályozás az Európai Bizottságéval összevetve, amely még hosszabb, nem tudom mennyire haték, nevezhető ez hatékonynak, mert a mi szabályozásunk. És szkeptikus vagyok, amikor Juncker, aki egy, a, City, a Londoni City egyik lobbistáját bízta meg azzal, hogy tovább vigye a szabályozás. A too big to fail alapszabálya továbbra is érvényesül attól tartok, és ez, ez és kérdés, hogy a banki unió megfelelő megoldás lesz -e az adófizetők pénzének védelmében. Én pessimista vagyok, mert az 55 milliárd eurós alap nem elégséges szerintem ahhoz, hogy komolyan vegyük az adófizető szempontjából. Ám a következő dolgokat szeretném megkérdezni öntől. Először is azt szeretném tudni, hogy az ön értékelése szerint ez az implicit ref finanszírozási előnye, amely továbbra is élveznek a nagybankok, a too big to fail bankok, vajon csökkente ez a relatív előny, mióta az EU bizottság különféle intézkedéseket tett, vagy lehet, hogy tovább, tovább növekedett a banki szektor koncentrációja épp ellenkezőleg. Aztán a, vajon a végrehajtási alapban az a német takarékszövetkezetek példáját figyelembe vették el, illetve ezt a kategóriát. Aztán azt is kérdezném, hogy vajon helytálló -e az a gondolat, hogy az Európai Bizottság arra törekszik, hogy a saját tőkére vonatkozó élárosokat a, felpújítsa az amerikaiakhoz képest, amelyek szigorúbbak, mint az európai szabályozás. Thank you. Now for the green... Köszönöm szépen. A zöldek nemben Philip Lambert kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Először is elmondanám, hogy Fábio de Mázival egyetértek. Ön Barnier úr azért különleges ember, ugyanis ön jön az Európai Unió utolsó valódi monarchiájából. És mégis az európai politikában a parlamentről beszélt a legtöbbet. Úgyhogy köszönjük szépen mindezt, ugyanis úgy tűnik, hogy az Európai Parlamentet komolyan vette, és ezt nem csak úgy tett, és ezért köszönjük szépen mindezt. Fábio rámutatott már arra, hogy az európai jogalkotás milyen hatalmas mértéket tölt ki, és ez szerintem azért is van így, mert minél komplexebb egy jogszabály, annál több lehetőséget ad arra, hogy megkerüljük azt. És itt nem csak a konkrét szövegekről van szó, hanem, ahogyan ön is elmenítette, a kettes szintű ö, jogszabályokon keresztül, tehát az adaptáción keresztül. A BRD-vel kapcsolatban annyit mondanék el, hogy ugye alapvetően a banki befizetések szempontjából nem szerettük volna azt látni, hogy azok a bankok, amelyekre nincs, amelyiknek nincsen szüksége erre, és mégis ezek a bankok fognak arányosan a legtöbbet befizetni. Most ez 1,6-tól 3, akármennyit is tesz ki arányosan, mégiscsak mindez nem elfogadható számunkra, mert ez nem fogja garantálni. Ez a nagy a német és francia, illetve spanyol, olasz bankoktól jön, itt szisztemikus rendszerről van szó, akik szerették volna megkerülni a kötelezettségeiket. Második ö, kérdés a likviditási ráció, ö, ráta. Nos, hát ennek a kest, az államadóságokat és a központi bankok felé kötelezettségeket kell tartalmaznia, de nincsenek benne a covered bondok és más ö, pénzügyi eszközök sem. Itt ma délután is beszéltünk már erről az ekonban. Noha, ezek igazából csak nagyon likvid aktívaként akkor számolhatók el, hogyha az Európai Banki Hatóság ezt olyanként elismeri, de természetesen nem fogja. Tehát most megint csak az lenne a kérdésem, hogy miért akarjuk felvizezni ezeket az egyébként keményre tervezett jogszabályokat. A Solvability 2-vel kapcsolatban megint csak úgy tűnik, hogy segíteni akarunk bizonyos kategóriájú bankokat, a kockázatok mellett is. Tehát ezzel tulajdonképpen lebontjuk azt az egyébként sokkal szigorúbbra tervezett rendszert, amelyet az Európai Parlament is támogatott. Úgyhogy nagyon sajnálom azt, hogy ön már most a nagy pénzügyi koncerneket támogatja, és ezen keresztül hajlandó arra, hogy lebontsa még meg sem alkotott rendszert. Az e FTD-től úgy látom, hogy senki nem kérte a szót. Valaki szeretne hozzászólni? Ha nem, akkor visszaadom a szót uh, Michel Barnénak. Köszönöm szépen, és köszönöm az összes kérdést a koordinátoroknak. akik nagyon sok kérdést feltettek különböző témakörökben. Hát először is Markus Ferber és mások kérdésére azt válaszolnám, hogy valóban a bankuniót még meg kell valósítani. Ez még megvalósításra vár. Volt, aki azt is mondta, hogy nem is vártuk, hogy ennyire sikeresek legyünk. Hát talán emlékeznek még arra, amikor elmondtam, hogy számomra ez a prioritás. Szerettem volna, egyfajta európai felügyeleti rendszert létrehozni. Ez volt a Jacques de la Rosière jelentés lényege. Tehát akkor ez elképzelhetetlen volt, hogy még ezen túl is tudunk lépni. 2010-ben volt mindez. Az eurozónán belül a bankok integrációja egész egyszerűen elképzelhet, akkor még elképzelhetetlen szintet ért most el a második Bárózó bizottság 2012-ben fogadta el ezt a rendszert. Na de ettől függetlenül a bankunió még megvalósításra vár, és ebből a szempontból a parlament odafigyelése tényleg nagyon fontos. Ami a befizetéseket illeti, erről is többen szóltak. Lehet, hogy nem lesznek teljesen kielégítőek vagy részletesek, a válaszaim, de majd azért az főigazgatómmal folytathatják a vitát, és ő majd talán sokkal részletesebben válaszolni tud a felvetett kérdésekre. Ami a kockázatokat illeti, amit Markus Ferber említett, hát azért a bázeli megközelítés is odafigyel erre, Elég egyszerű a rendszer lényege, minél biztonságosabb egy bank, annál kevesebbet kell, hogy befizessen. De mégis ezeket az egyszerű rendszereket sokkal nehezebb megkerülni. Ami a további öm, kockázati tényezőket illeti, a szakértőkkel való eszmecserém, az Európai Parlament, illetve a tagállamokkal folytatott tárgyalások során az a nézet alakult ki, hogy négy pillére építjük ki ezt a rendszert, négy indikátor, az RWA ilyen, de hát általában a kiegyensúlyozottság, tehát itt igazából azt szerettük volna, hogyha kiegyensúlyozottá válik a rendszer, és a bail-in is megvalósítható. Ezen felül a likviditási ráták kialakítása, valamint a további faktorok, amelyik 20%-kal járnak, járulnak hozzá, és 80%-kal nagy bankok. Itt ebbe beleszámoljuk a az állami támogatásokat is. Ez persze nagyon nehéz előre kiszámolni, majd ez kiderül, hogy hogyan is néz ki a valóságban. A kockázatokat 0,8, illetve 1,5% közé, tehát ebbe a sávba tettük, ez megint csak egy egyszerű formula, szerintem nem lesz könnyű ezt megkerülni. Lehet, hogy önök szerint ez túl szűk, de mégiscsak ez egy kompromisszum lényegét alkotja, mert vannak olyan tagállamok, amelyek szerint ez túl magas. Tehát ez egy kompromisszum eredménye. Iza, vagy Eliza Ferreira a betét garanciára is rámutatott, valóban ezzel foglalkoznia kell az új parlamentnek, de ez igazából egy blueprint részét képezte az eredeti bizottsági javaslatban, de azért ez fontos, és nem szabad elfelejteni. Itt is sikerült kompromisszumokat alkotnunk közös, közösen. Nem biztos, hogy minden szempontból kielégítőek voltak ezek a kompromisszumok, tehát az új bizottságnak ezzel a témával még foglalkoznia kell. Ferére asszonynak talán majd a ratifikációs naptárral kapcsolatban írásban fogok választ adni. Mert nem tudom pontosan, hogy hogyan néz ki ez a helyzet, mert ezt nem akarom most elmondani, először a tanácssal kell erről egyeztetnem. Fábio Demázi is feltett egy kérdést Ugye itt 55 milliárdról esett szó, ez kevés egyesek szerint. Igen, biztos, hogy még eszközökkel kell ellátni ezt az alapot, mert fontos az, hogy a beindulása napján már hiteles legyen ez az alap. Van Ovenfeld úr, aki talán elment már, két kérdést is feltett, úgyhogy csak távirati stílusban válaszolok neki. Lambrecht úr, ismerem a parlamenti rendszert, úgyhogy be is tartom az itteni szabályokat. Eurozóna. Nos, hát ezt egységesen szeretnénk valóban kezelni, ez ez a bankunió része, tehát nem fogunk minden egyes országra külön rizikófaktort, vagy kockázati faktort alkalmazni, mert különben semmi értelme nem lenne az egész bankuniónak. Egyébként pedig az bankunió létrehozása hatással lesz a nemzeti befizetések szintjén is. Tehát itt a kettő közötti egyensúlyra kell törekednünk majd a végrehajtás során, és ezen dolgozunk most éppen. Nemzeti szinten és uniós szinten egyaránt. Aztán voltak itt még kérdések, van Ovenfeld úr részéről, de voltak olyan kérdések is, amelyeket nagyon fontosnak vélek, ez pedig az átlátható bankbetétek kérdése és a kis bankbetétesek védelme. Ezt a szöveget most végre kell hajtani. de lehet, hogy ebben a témában nem voltam eléggé agresszív. De azért mégiscsak. A banki mobilitást szeretnénk erősíteni, és szeretnénk, hogyha minden egyes Európai Uniós tagállamban alap bankszámlát nyithatna minden egyes állampolgár. Ez korábban nem így volt, és aztán az összehasonlíthatóság is fontos. A költségek összehasonlítása, amely szintén kötelezővé válik majd. Egy internetes oldalon keresztül is. Ez ugyanis az átláthatósághoz kötődik, így lehet csak a költségeket összehasonlítani, és amennyiben ez megvalósul, akkor majd azt láthatjuk, hogy vannak-e olyan költségek, amelyeket az állampolgárokra terhelnek, amelyeket nem lehetne jogszabályok alapján megtenni. Tehát a túlzott költségeket így szeretnénk elkezülni. Fábio Demázinak is köszönöm szépen a gratulációkat, de most nem fogok ebbe belemenni, részletekbe belemenni, mert én politikus vagyok, nagyon sok mindent megértettem az elmúlt öt év alatt, és új funkciómban, nagy valószínűséggel Franciaországban, az önökkel való együttműködésben megérett tapasztalataimat is fel fogom használni. A reálgazdaságot kell mindenképpen támogatni. Ez a fő cél. Tehát szerettük volna, hogyha a pénzügyi piacok visszatérnek az eredeti szolgálatukba, vagyis a reálgazdaság szolgálatába. az utódomat pedig majd a nyilatkozatai és azután pedig a tettei alapján kérem, hogy megítéljék, ne pedig olyan alapon, hogy milyen országból jön. Például engem nagyon rosszul érintett az, amikor a francia ságom miatt támadtak, meg is őriztem egyébként ezeket az újságcikkeket, Hát én azért szerettem volna, hogyha inkább a tetteim alapján ítélnek meg, és nem csak annak alapján pusztán, hogy francia vagyok-e vagy sem. Az 55 milliárddal kapcsolatban talán már válaszoltam. Az amerikaiak nagyon negatívan állnak hozzá az ITIP-hez, és egyfajta közös megoldást szeretnénk mi az amerikaiakkal, de semmiképpen sem a sztenderdek csökkentése a cél. Sőt, inkább az a cél, hogy harmonizáljuk, és inkább felfelé húzzuk ezeket a sztenderdeket, és egy olyan ö, szektoriális megközelítést alkalmazunk, amely sajnos ma még nem jól működik az Egyesült Államokban nagyon sok fórummal kell tárgyalnunk. Jó lenne, hogyha a TTIP alapján inkább felfelé húznánk ezt az egész rendszert, és egyfajta interoperabilis rendszert, egy hatékony, átlátható rendszert tudnánk kialakítani az amerikai és az európai rendszer között. Átjárható rendszert szeretnénk. ami a pénzügyi rendeletet illeti, ez hatékonyabb-e, mint a korábbi rendszer, azt mondom, hogy még nincs vége a folyamatnak. Először még ezeket a szövegeket életbe kell léptetni. Ez ebben az évben, meg a következő évben fog megvalósulni. Két-három, négy évre is szükség volt bizonyos esetekben, és lehet, hogy sokkal jobban meg tudtuk volna, meg, megerősítettük a rendszert, mint ahogy eredetileg kívántuk. De ezzel együtt sem tűntek el a kockázatok. Fontos az, hogy odafigyeljünk, és hogy mindig naprakész módon kiigazítsuk ezeket a szövegeket. És végül a nagybankok témája. Én ne, bennem is felmerült ez. Azért a történet vége, ugye önök is azt a kérdést teszik fel, hogy elég-e ez vagy sem. De ezt nem lehet ezt a kérdést feltenni a folyamat közepén, a jogalkotási folyamat közepén. 2013-ban, amikor már láttuk, hogy hogyan is fognak kinézni a bankokra vonatkozó jogszabályok, ugye nagyon sok ilyen jogszabály van, kormányzás, és így tovább. Én úgy gondoltam akkor, 2013, hogy ez elég lesz. Amennyiben tényleg meg tudjuk valósítani ezeket a szövegeket, akkor a bankok nagy részére igen elég lesz, de a nagyon nagy bankok szempontjából szerintem nem elég. Tehát a too big to fail rendszer esetében tovább kell mennünk, és itt strukturális reformokra lesz szükség. Philip Lambert nagyon érdekesen fogalmazott. Franciaország monarchia. Én azért republikánus vagyok. Már jó ideje köztársaság Franciaország. Vannak is, hogy európai parlamenti képviselőnek megszavaztak, még mielőtt biztos lettem volna. A koordinátorok és mindenkivel együtt azt kell, hogy mondjam, hogy a parlamentet igenis, és tisztelem. Markus Ferber is önhöz hasonlóan az arányossággal kapcsolatban tett fel kérdést a hozzájárulások tekintetében a kisbankok szempontjából, és valóban erre van szükség. Keressük az egyensúlyt, a forfé rendszeren keresztül szerintünk a kis bankok számára ez egy megfelelő ö, rendszer lesz. Hat kategóriát állapítottunk meg a kis bankokkal kapcsolatban. És a felmérések alapján, a becslések alapján nagyon érdekes és pontosnak mondható összegeket tudtunk szimulálni. Az eurozóna aktíváinak 85%-át adó bankok fogja kb. 88%-ot befizetni. Aztán vannak itt különös elbírálás alá eső bankok, ezek főként a kisbankok lesznek. Ez azt jelenti, hogy ők kb. 70%-os kedvezményt kapnak befizetéseik tekintetében, vagy azzal arányosan. Tehát szerintem sikerült egyensúlyt találni a kockázatok és a kisbankok méretek között. Köszönöm szépen. Thank you. Uh... Köszönöm. Most öten vannak a listán még. először. Günner Hockmark előadónak adom meg a szót, ám ezt megelőzően Tarvalc úrnak lenne egy konkrét kérdése. A különféle elbánásokkal kapcsolatban egyes tagállamokban levonható, máshol nem egyes adófajták köre, ez nem egyenlő elbánás szerinted, Tehát lesz egy ilyen konkrét kérdés. De először Gunnar Hökmarkot illeti a szó. Köszönöm szépen. Az idő szalad. Úgy gondolom, fontos elmondani Michel neked, hogy te mindig nyitváltál a viták előtt, mindig biztosítod a szabad vita menetét és a munka menetét. Ez miatt nagyra tartunk téged, sokat segítettél, nagyban segítettél bennünket, konstruktív módon alakítva politikáinkat. Két dolgot szeretnék röviden felvetni, illetve kérdezni. Az egyik inkább egyfajta hangsúlya annak, hogy a delegált jogi aktusok biztos pályán legyenek a döntések keretei között és hatája alatt. Tudom, hogy nagyon sok szereplő, egyes tagállamok és egyes politikai frakciók igyekeznek visszavenni azt, ami a tárgyalások során kicsúszott a kezükből. Ám szerintem nagyon fontos, hogy a parlament és a tanács által meghozott döntésekhez ragaszkodjunk, amely az arányos, mert a méret arányos kockázat felmérés alapján kell álljon. Nem akarom se a, se a bizottságot, sem mást, hogy a már eldöntött képletet módosítsa. Ahhoz, hogy időben életbe lépjen ez a jogszabály és az a jogi aktus, ebben döntő szerepet játszhatnak a következő tárgyalások, a napi renden levő tárgyalások. A másik általában nagyon sok jogszabályt terjesztettél be. Néha eltért a véleményünk arra, hogy mennyit kéne leszabályozni, és mennyire kéne a kockázatokat kiküszöbölni, hiszen ez sui egy kockázati szektor, nem lehet eleve kizárni a kockázatokat. Ám a jelenlegi helyzet értékelésében ugye nagy, viszont nagy jogszabályok vannak, CRD4, BRD, a garancia szab, rendszerek, a MIFID 2-es. Szerinted a jelenlegi javaslatokat épp úgy tudjuk értékelni, mint korábban, mióta ezek a már most érvényben a jogszabályok fennálltak volna? Biztos úr, ez nagyon nehéz kérdések ezek, mert hogyha feltételezzük, amit feltételezzünk, hogy nagyon sokat ért el a, a ciklus során, akkor lehet, hogy talán kicsit másképpen értékelhetjük a mostani jogszabályjavaslatokat, mint korábban tehettük volna. Tehát ön szerint mennyi hatása volt mindennek már mostanra? Milyen új kereteket teremtett? Köszönöm szépen, Péter Simonnak a következő hozzászólónk. Biztos úr, én is üdvözlöm Önt, és köszönöm a kiváló együttműködés az elmúlt öt évben, különösen azon hosszú éveken át húzódó témadosszéban, amely ben nagyon nyílt partnerünk volt mindig is, nagyon konstruktív megállapodást tudtunk elérni. Aztán köszönet a munkatársainak is, akik szintén konstruktív módon tárgyaltak velünk. Erről sokan beszéltek már ma, tehát a szerződések a két végrehajtás alap tekintetében jól alakultak, és ebben köszönet illeti az ön nyílt vitamódszerét. Ám épp azért, mert nyíltan beszélgetünk egymással, szeretnék egy pontot konkrétan felhozni őszintén, amelyet problematikusnak látok. Helyén való az a megállapítás, hogy a bizottság javaslatai a kis és kis és középvállalatok igényének kell megfeleljenek. A másik oldalon ugyanakkor felvetették, hogy a bankok 88%-ban tehát a hozzájárulások kifizetésének határát így határozták meg. Hogyha a két dolgot összevetjük, akkor hogyan lehet tehát a kockázati elemzés szempontjából az az eredmény látható, hogyha csak a méretet 2%-kal, csökkentek, akkor 2%-kal térnénk el attól, amit a nagybankok fizetnek, és akkor a rizikófaktor így változna, amely szerintünk túl alacsony. Ám ez a tényező talán nem is volna olyan fontos, ha egy más dolog megvalósulna, ami az elmúlt hetekben merült fel, nevezetesen az, hogy a terilátumokat hogyan értekeljük. Ugye most a bankok egy külön terhet viselnek, amely szerintünk, hogyha kockázatosak, akkor még nagyobb kéne legyen ez, még a kicsik számára van egy másik megoldás. Ami történik akkor, hogyha a derivátumok nettingjét megengedjük, ez 30%-ára rúghat sok nagybank mérleg főszegének ez a tétel. Ezen a módon a nagy bankok egy bizonyos módon leszámolhatóak, tehát 70% a befizetéseknek eltűnhetne. Ha jól látom, ilyen esetben a, a, a nagybankok terhei a középbankok rovására csökkenthetnének előállhatna olyan helyzet, amely ezt hozná. Tehát a kockázat orientált hozzájárulásokat aláshatná ez a helyzet. A tanásban folyó eh, múlt hetekben folyó tárgyalások fényében bizony elég jelentős ennek a kockázata, úgy látom. Jó. Burkhard Balc. Köszönöm, Burkhard Balc. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is részemről is, biztos úr, én is nagyon szeretném megköszönni a kiváló együttműködést az elmúlt években. Ezt úgy értékelném, hogy könny valóban mondható, hogy a parlamenti együttműködésben ön egy igazi úriemberként viselkedett, ezt szeretném megköszönni. Sok minden felmerült itt már, én a jogi aktusok tekintetében a Solvency 2 és a CRD 4-es kapcsán szeretnék valamit mondani. Bejelentette, hogy októberben a delegált jogi aktusok beterjesztése kerülnének. Szerintem épp ideje ennek, annak, hogy a bizottság tervezeteket beterjessze, hiszen az Európai Parlament már hat hónap is felülvizsgált idejét ki fogja használni, és a Solvency 2-nél 2015. március 31-e a határidő. Ezért szeretném kérni, hogy október ugye 31 nappal áll, jóan az októberi hónap elején beteresztenék ezeket az anyagokat. Az is fontos, hogy a teljes menetrend ne sérjön, illetve ne kockáztassuk azt, és az irányelvek szintjén is van néhány probléma, tehát a kockázati tőke garancia, kockázati miért a garancia és a megfelelő kockázatmenedzsmenti és jelentési kötelezettségek szerintem a jogi aktusok csak kiegészítik ezeket a követelményeket, és végül, és itt nagyon pontosan szeretném fogalmazni, az irányelvvel konzisztensekkel maradjanak ezek az intézkedések végső soron, hiszen a dolog mérete, komplexitása és kockázati struktúra révén nem csak a biztosítás, hanem a CRD 4 a banki területre is vonatkozik. Ezért szeretném kérni biztos úr, hogy az Európai Felügyeleti Hatóságot is vonják be ezeknek a teljesítésébe. Thank you, Mr. Werner Langen. Köszönöm, Werner Langen úr szó. Köszönöm, biztos úr, elnök úr. Biztos, hogy szeretném megköszönni a munkáját, és sok sikert kívánok önnek. Öt évet éltünk meg együtt, Michel Barni úr kiváló módon látta el a munkáját a parlamenti együttműködésben is. Ez példa lehet a többi biztos számára. Ugyanakkor azt is megállapítottuk, hogy az egész projekt, a banki szabályozás teljes projektje egy hatalmas kihívás, amelynek megvannak a buktatója is, különösen a tagállamokban, ahol más és más jogszabályok érvényesülnek, és egyes részletek nem úgy végrehajtáson nem úgy alakult, ahogy vártuk. A nemzetközi dimenziót illeti négy évvel ezelőtt kezdtük el az EMIR szabályozást a derivátumok tárgyában. Itt 19 jogi, delegált jogi aktus kerül bevezetésre, az elsőről vitatkoztunk már, aztán mégis átment. Egy négy évvel ezelőtt az amerikai időközi választások idején azok nem úgy alakultak, ahogy szerettük volna, és most megint időközi választások lesznek, vagy az Istámakkal való megállapodást dűlőre lehet -e vinni, vagy nem a deriváltumok tárgyában, én se tudom a választ. Ehhez kapcsolódik a kérdésem egy, egy lényegi részlethez, nevezetesen. Úgy döntöttünk, hogy a tőzsdén forgalmazott derivátumokat a clearing hatály alól kivesszük. Ugyanakkor egészen máig a nem EU államok tőzsdét eh, kivételt élveznek, megállapodtak abban, hogy a bizottság egy listát publikál a, ezen tőzsdékrel a kétoldalú uh, eh, clearing hatájáról kivett tőzsdéket, tehát a reál gazdaság érintik ezek a derivátumok, ki vannak szolgáltatva ezeknek. Ezért kérdezem biztos úr, hogy lát-e arra lehetőséget, hogy ezt a listát, amelyet, amely jogszabály része, ezt valóban publikusá teszik, még az ön hivatali idejének lejárta előtt? Nagyon hálás volnák, ha, volnék, hogyha ezt tennék. Köszönöm. Most Danuta Hugner az utolsó hozzászóló. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Én is Szeretném kifejezni nagy megbecsülésemet a hatalmas mennyiségű munkával kapcsolatban, amelyet a bizottsági szolgálatok elvégeztek, és megköszönöm Michel Barnier vezető szerepét is. Két kis kérdésem vagy megjegyzésem van. Ezek pedig a kettes szintű rendelethez kapcsolódnak, az SRM-hez, meg a BRD-hez. A kisebb bankok, takarékszövetkezetek esetében nem csak az a kihívás, hogy a pénzügyi hozzájárulást be tudják fizetni, hanem vannak itt még más kérdések is. Szeretnék ezek közül kettőt említeni. Az egyik az, hogy az intézményi védelmi rendszerben ezeknek a tagsága, ez ugye kockázat csökkentő tényező lenne, egy ilyen IPS beli tagság nagyon fontos súlyjal bír, amikor a kockázatot értékeljük ki, és a helyzetet is kevésbé torzultá teszi. Aztán pedig a csoportokon belüli felelősség, illetve ezeknek a csökkentése egy adott a befizetéseken alapulóan, és így tovább a konszolidált csoportok ugye a banki csoportokat jelentik, de vannak még ilyen picike intézmények, közöttük a takarékszövetkezetek, amelyek hálózatokba szerveződnek, és kérdezem, hogy vajon ezek a hálózatok is kaphatnának-e hasonló kedvezményt, amelyek, amely aztán jobb helyzetbe hozhatná őket. Érdekel az ön véleménye. Köszönöm. Még egy utolsó kérés, nagyon röviden. Sven Giegoldnak adom meg a szót, mondja az elnök úr. Köszönöm szépen Mise Barnyénak ezt a kiváló együttműködést. Nagyon gyümölcsöző volt ez az együttműködés, szerintem hiányolni fogjuk. Remélem meg tudjuk még tartani önt egy picit tovább, mert az az igazság nekem nem az a meggyőződésem, hogy eh, Hilló úr a következő kiváló biztos erre a posztra, és talán Juncker úr egy picit átfontolja, átgondolja még a javaslatait, és megfelelőbb embert javasol. De van egy konkrét kérdésem ezen kívül, ez pedig a következő. A szolvencia felhatalmazáson alapuló jogi aktus tervezetben, amely már régóta kering ugye a lobbisták között, látható, hogy hogyan kalibrálják az ABS termékeket. Ezt többször csökkentették. Ugye volt egy olyan tanulmány, hogy tripla B ABS kalibrálás következett akkor 70%-os kockázat faktor volt ez, más tagállamoknál hirtelen 8,5%-ra esett ez az adat, majd az ECFIN főigazgatóság azt kérte, hogy még csökkentsük, és a végén 5%-nál kötöttünk ki. Tehát ez azt jelenti, hogy egy rövid időszakon belül a kockázati tényező jelentősen csökkent. Az első januárban olyan adatokon alapult, amelyeket az EIOPA bocsátott rendelkezésre, és engem érdekelne, hogy milyen tényekre alapozták a további csökkentéseket, tehát a kockázati multiplikátor csökkentéseit. Nem tudom, hogy erre választ tud-e adni most, ha nem, akkor mindenképpen tájékoztasson bennünk arról, hogy milyen statisztikai alapja volt, vagy tény alapja volt annak, hogy az ABS termékek esetében a kockázati multiplikátort csökkentették. Köszönöm, mondja az elnök úr, visszakapja biztos úr a szót. Azzal a kérdéssel kapcsolatban, amelyre nem válaszoltam az előbb, és amely arra vonatkozott, hogy a tagállamok az adókat hogyan számolják el. Nos, hát erre a kérdésre még nem tudok választ adni pontosan, mert még dolgozunk vele. Persze szeretnénk elkerülni a kettős adóztatást. Tehát erről egyeztetünk a jogi szolgálattal és a DJ Márttal együtt. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a kettős adóztatást elkerüljük. Gunár Hökmárknak köszönöm szépen az együttműködését, és a bankok strukturális reformjával kapcsolatban is ugye ő jelentéstevő. Úgyhogy garantálom, hogy hűségesek maradunk az egyes szintű szöveghez, jogszabályhoz, a tanács, a parlament ellenőrzéséhez, az odafigyelésre, és természetesen a társjogalkotók véleményét figyelembe fogom venni, tehát szó sincs arról, hogy meg szeretnénk, cser, meg szeretnénk kerülni, vagy ki akarjuk kerülni ezeket a szövegeket itt a jó delegált jogi aktusokon keresztül. Nem, ezt garantálom, hogy ez nem így lesz. De ettől függetlenül a munkák részét képezi az, hogy az önök ellenőrzésével operatíván működőképessé tegyük a jogszabályokat a delegált jogi aktusokon keresztül. Az európai biztosítási rendszeren keresztül. Most ami a kockázatokat illeti, A cél természetesen nem az, hogy mindenféle kockázatot teljes mértékben el tudjunk kerülni. Ez egyébként nem is lehetséges a gazdaságban. A célunk az volt, hogy ismerjük a kockázatokat, és próbáljuk meg felkészülni rájuk, és garancia alapokat hozunk létre az esetre, ha szükséges lenne ami a környezetvédelmet illeti, épp úgy, mint a pénzügyekben, sokkal olcsóbb a megelőzés, mint a problémák orvoslása. És amikor erre van szükség, akkor pedig azt elő kell készíteni, mert úgyis kevesebbe kerül, mint hogyha improvizálunk, ahogyan azt láthattuk a válság alatt is. Ott van most ez a keret, nézzük meg, hogy működik-e delegált jogi aktusokat el kell fogadni. De hát persze ugye nagyon különbözőek is ezek a jogszabályok, és komplex az egész rendszer. Egy globális kísérletet is végeztünk, és arra lett szükség, hogy a felülvizsgálati záradékot alkalmazzuk bizonyos esetekben. De most nem fogunk mindent előről elkezdeni működőképessé kell válni a rendszernek, meg kell találni a hézagokat, hol van kiigazításra szükség, esetleg újfajta kihívások hol mutatkoznak, és ahogyan elmondtam, a lehető legobjektívebb módon kell közelni, kezelni a jogszabályokat, de mindenképpen olyan témák ezek, amelyekben elkötelezettséget, elkötelezettségre van szükség, egy új felügyeleti rendszerben, a szankciók kérdése is fontos, az, hogy betartassuk ezeket, tehát így lehet a az európai jogszabályokat betartatni. Ez persze új számunkra is, a jövőben kell majd ezt megvalósítani. Peter Simon is rámutatott már a kisbank, nagybank arányosság kérdésére. Figyelembe vettük ezt figyelembe vettük a nagy és a kis bankok különleges szerepét. El is mondtam, hogy pontosan hogy néz ki a rendszer. A nagy, vagy a közepes bankok, vagy hát azok a bankok, amelyek lefedik a banki piac nagy részét, ők is fogják befizetni a legtöbb alapot, a legtöbbet az alapba. Ami a derivákat, derivatívákat illeti, 90% a befizetéseknek a közepes bankokból jön, illetve hogy nagy bankokból jön, a kis bankok csak 1%-ot fognak fizetni, és a közepes bankok 9%-ot, tehát így fog kinézni a rendszer. Egyelőre ezen dolgozunk. A derivatívákkal kapcsolatban még azt is szeretném elmondani, hogy ez egy olyan téma, amelyre oda kell figyelnünk, és itt a számviteli szabályok nem összehangolt volta a probléma. Egyes bankok között is változó a helyzet, illetve országról országra haladva is. Annak érdekében, hogy az unión belül harmonizáljuk ezt a rendszert, arra lenne szükség, hogy olyan megoldást találjunk, amely a CRD rendeleten belül a derivatívákra is vonatkozik az éves befizetésekkel kapcsolatban. És ezt majd mindenképpen folytatni lehet a holnap ide látogató kollégákkal. Ezt úgy lehet megtenni, hogyha prudenciális normákat betartjuk. Köszönöm szépen egyébként a közös munkát. Ami az ütemtervet, a naptárt illeti, nagyon sokan rámutattak a jelenlegi rendszer ö, hiányosságaira, de hát nagyon hosszú idő az egyeztetés, és igazából én is szeretném folytatni ö, a munkát, tehát októberben, amint ez lehetséges, ismét elkezdünk erről egyeztetni, és a tanácssal is. Annak érdekében, hogy jogi szempontból is ö, helyre tegyük ezt a munkát, és ezt novemberben nagy valószínűséggel meg is tudjuk ejteni. Még egyszer köszönöm szépen Bernard Langennek is a munkáját, az együttműködését, és azt a fontos és jó munkát, amit közösen végeztünk. Ami a derivatívákat illeti, Werner ekvivalenciákról egyeztettünk az amerikaiakkal. Bizalom, de ugyanakkor nem naív hozzáállás szükséges. A CFTC-vel is egyeztettünk a múlt héten telefonon. És a partnerek is Washingtonban összeültek, a listáról éppen egyeztetünk, Én remélem, hogy a mandátum vége előtt még sikerül a CFTC-vel egyességre jutni. Danuta Hübner, köszönöm szépen a kérdését, és azt is, hogy a közös garanciára utalt, Minden esetre az IPS akkor működik, hogyha egy bankcsoporthoz hasonló összeköttetést tudunk létrehozni. És ez így lesz, megpróbáljuk kikerülni a csoporton belüli problémákat, mert így legalább 10%-kal csökkenteni lehet a becslések szerint a problémákat, és ezzel a nagy és közepes bankokat lefednénk, de mindent, minden döntést azért hozunk, hogy egyszerűbb legyen a helyzet, nem azért, hogy a kis bankokat el lehet ellehetetlenítsük, például a takarékbankokra gondolok. Úgyhogy Danutának még egyszer köszönöm szépen az együttműködését. Most a jövő bizottságról nem akarok vitát nyitni. És az is biztos, hogy nem akarom csökkenteni a normák hatékonyságát, sőt, Inkább az lenne a célom, hogy magas minőségű állampapírosítást végezzünk, erről Drági úr is beszélt talán, azért, hogy a gazdaságot, gazdaság finanszírozását megkönnyítsük. Fontos tehát az, hogy odafigyeljünk, és a magas szintű, vagy magas minőség ebből a szempontból garanciát jelent, és hozzá fog járulni az átláthatósághoz magas sztenderdek mellett. És ezen felül fontos még hogy a kalibrálást jól végezzük el, ezt a szolgálataimnál nagy odafigyeléssel nyomon követjük, És ezt Milánóban meg is tettük a miniszteri ülésen. Persze, hát ugye a minisztereket is meg kell hallgatni, ők is azt mondták, hogy támogatják ezt a rendszert. Ennyit lehetett elmondani erről. Köszönöm szépen Michel Bárniénak, hogy ellátogatott hozzánk. Még egyszer köszönöm szépen, hogy eljött, és hogy a mandátum során olyan jól együtt tudtunk működni. Remélem, hogy megtartjuk a kapcsolatot. A delegált jogi aktusokról holnap 5-kor folytatjuk a tanácskozást, és szeretném azt is elmondani, hogy van egy új weboldalunk, amely hozzájárul ahhoz, hogy a dokumentumok hozzáférhetőek legyenek. Még egyszer köszönjük szépen Michel Barnier kollégámnak az ide látogatását. Köszönöm.